Right, uh, good morning everybody, and... Uh... Jó reggelt kívánok! Boldog új évet kívánok mindenkinek! Örülök, hogy mindenki visszaért a téli szünetről. Szavaznunk kell ma reggel, de ezzel egy kicsit várok, és inkább a közleményeimet mondom el, hogy mindenki megérkezzen és leüljön. Először is a rend elfogadásával fogadjuk, kezdjük el a munkát, de megvárom, hogy mindenki mindenkinek boldog új évet kívánt. Tehát a rend elfogadás az első pont, nem látok ellen véleményt, úgyhogy ezt elfogadottnak tekintjük. Az elnök közleményei következnek. Először is a háromoldalú egyeztetésekről. Az egységes felül, felügyeleti rendszerről háromoldalú egyeztetést folytatunk, ez 18-án, december 18-án kezdődött, és január 8-án, 9-én <clears throat> is volt két ülés. Ezeken az üléseken általánosságban áttekintettük Ezeket az anyagokat cikkenként végigmentünk rajta, négyes cikkig eljutottunk a központi bank szövegében, és jelentősen előreléptünk, és kompromisszumok vannak kibontakozóban. Úgyhogy a következő három oldal egyeztetésen jövő hét 16-án délután folytatjuk majd ezt az egyeztetést, és 23-ára, 24-ére és 28-ára is van már ülés kitűzve. Egy másik bejelentésem is lenne, ez a szabályozási normákkal kapcsolatos, ahogy már karácsony előtt elmondtam, körülbelül egy hónappal ö, ki nyújtjuk a vizsgálati eljárást, hiszen az ünnepek miatt ezt meg kellett szakítani, és vannak még kérdések, amelyeket tisztázni kell, amelyekre még nincsen válaszunk. Ezért azt javaslom, hogy valamennyien írjuk föl a naptárunkba a szabályozási normákról szóló vitákat. Bizottságunknak, ahol csak lehet, el kell mondani a véleményét ebben a témában. Ott kell lennünk ezeken a vitákon és az ide vonatkozó szavazásokon. A Strasburgi februáris, februári Strasburg hetére szeretnék tehát összehívni egy ülést ebben a témában, hogy lássuk, hogy az előadók, árnyék előadók jelenlétében mik a teendőink, és mit kívánnak ők nekünk elmondani. Most azt hiszem rátérhetünk a szavazásra az állami támogatás korszerűtésé témában állásfoglalás indítvány elfogadására kerül sor. So are we, are we all ready? Ha mindenki készen áll, akkor arról a jelentésről van szó, Antonin Sanchez rezétótól. Nem is tudom, hogyan szavazunk, annyira jó volt a téli szünetem. Először az első bekezdésről szavazunk, mindenki mellette kiszavaz, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Egy A új bekezdés két részben, első rész mellette, ellene tartózkodik. Elfogadva. Második rész a leszbát kifejezéssel mellette, ellene tartózkodik. Ezt meg kell, hogy számoljam, úgyhogy a szavazókártyáikkal szavazzanak, megnyitom a szavazást a második részéről. Egy plusz ALDE plusz, és egy plusz néppárt, Lezárom a szavazást. 19-en mellette, plusz 2 az 21 mellette, 15-en ellene szavaztak, tehát elfogadtuk. 2B új mellette ellene tartózkodik, Kettes bekezdés, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas, mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Négyes, első rész, mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Második rész, mellette ellene tartózkodik, elutasítva ötös bekezdés mellette ellene tartózkodik elfogadva. Hatos bekezdés mellette ellene tartózkodik elfogadva. Hetes bekezdés mellette ellene tartózkodik elfogadva. Nyolcas, három részben szavazunk az első részről, mellette ellene tartózkodik elfogadva. Második rész, mellette ellene tartózkodik azt hiszem, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük a második részről a leadott szavazatokat. Két plusszal együtt, Herez és Filiptől, ez 21 mellette, 17 ellene, elfogadtuk a második részt, harmadik részt mellette, ellene, tartózkodik, szintén ugyanez a többség, megtavasztó 9-es bekezdés mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. Tízes bekezdés. Ó, blokkban szavazunk a, kil, a 17-ig, 9-17-ig mellette ellene tartózkodik, mind elfogadtuk. A, ugyanígy járhatunk el a citations részről, 9-ig, 1-től 9-ig mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk ami pedig a preambulumokat illeti szintén blogban mellette ellene tartózkodik, mindet elfogadtuk. Akkor elektronikusan szavazzunk magáról az így, így módon módosított szövegről. Megnyitom a szavazást, két plusszal számolunk most is. Ez azt jelenti, hogy 33-an mellette, 3-an ellene szavaztak, ketten tartózkodtak, és Nagyszerű, elfogadtuk magát a jelentést, köszönöm szépen. Muy buenos días, seguimos con el orden del día, lo primero fel... Jó napot kívánok! Folytatjuk a napi renden. A tovább haladunk mindenkinek boldog új évet kívánok, és most a napi rend következő pontjára térünk át, mondja az elnök úr. Tehát a közös áfarendszer az utalványok kezelése tekintetében jelentésre térünk át. Gál Pelz asszony jelentéséről van szó, övé a szó. Úr, um, először is uh, nagyon köszönöm, hogy bemutathatom ezt a jelentéstervezetet. Engedjék meg, hogy nagyon röviden térjek ki csak a tartalmi kérdésekre. Elsőként szeretném kezdeni a bizottsági javaslat megalkotásának okával mint képviselőtársaim is tudják, jelenleg az utalványokhoz kapcsolódó ügyletek tekintetében nem létezik semmilyen uniós hozzáadott értékadó szabály, és sajnos e közös szabályok hiányában a tagállamok saját maguk alaktották ki az eljárásokat ez kiderül a bizottsági tanulmányból is ezek azonban természetesen nincsenek összehangolva gy gyakran nehézséget okoznak a vállalkozásoknak és a hozzáadott érték adót beszedő hatóságok számára is. képzeljük el azt a helyzetet hogy eh, ha egy utalványt más tagállamban bocsátottak ki mint ahol beváltják sok esetben nem volt világos az hogy melyik ponton kell az utalványokhoz kapcsolódó ügyleteket megadóztatni. Így eh, gyakran felmerült probléma például a nemzetközi szállodaláncak esetén a szálláshely szolgáltatásra beváltható utalványoknál, amik több tagállamban is felhasználhatók voltak. A bizottság tavaly májusban előterjesztett egy javaslatot, ennek a javaslatnak az elsődleges célja volt az utalványok adóügyi kezelésére vonatkozó egyértelmű, harmonizált uniós szabályoknak a kialakítása ez az új szabályozás elsősorban a kettős adóztatás megszüntetésére és a adókötelezettségekkel kapcsolatos bizonytalanság felszámolása révén jelentős hatást fog majd gyakorolni segtő hatást természetesen a vállalkozásokra és elősegtheti a kiskapuknak a bezárását is amelyek eddig lehetővé tették éppen a tagállamok közötti eltörések miatt a vállalkozásoknak az adókikerülő magatartását ezért, a, ami a bizottság tartalmi elemeit illeti, ki szeretném emelni, hogy elsősorban ezek a kettős adóztatáshoz és az adóztatás elmaradásához vezető tagállamok közötti eltérések felszámolása céljából indultak és egyértelműen a harmonizációs törekvés az utalványok fogalmának a hozzáadott értékadó céljából történő meghatározására irányulnak és arra, hogy hol keletkezik adókötelezettség. Ez utóbbit, mármint hogy hol keletkezik adókötelezettség, az utalvány típusa fogja meghatározni, és ebből egyértelműen megállapítható lesz, hogy az adót az utalvány értékesítésekor, vagy éppen az utalványnak a termékekre vagy szolgáltatásokra történő beváltásakor kell majd kivetni a héa irányelvnek a hiányosságainak kezelésére irányuló főelemek gy egyrészt az utalványoknak az egyértelmű jogi fogalom meghatározásához vezetnek a héa céljából ez a thirty a új cikknek a e, tartalma másrészt meg fogja különböztetni az egycélú többcélú és a diszkont e, utalványokat e, és meg fogja határozni azt hogy a héa mikor esedékes ez a 30b cikknek felel meg. Szeretném kiemelni, hogy az utalványok kiaszabályozásával kapcsolatos uniós szabályok tisztázása és egységesítése révén más utalványoknak a felhasználása is meg fog könnyebbülni, így a hűségprogramoknak és az ajándékutalványoknak a működése is ide fog tartozni véleményem szerint az eddigi gyakorlat egyértelműen gátja volt annak hogy ki tudjuk használni az egységes piacban rejlő lehetőségeket is. fontosnak tartom azt is hogy a láncolatban fogalmazott utalványok esetében az európai bizottság javasolja a névérték fogalmának a bevezetését amely a többcélú utalvány kibocsátója által a folyamat kezdetén meghatározott állandó érték és egyetértek azzal a javaslattal is hogy a névérték és a többcélú utalvány forgalmazója által fizetett ár közötti pozitv különbségeket a forgalmazási szolgáltatás ellenértékeként külön kell kezelni és külön kell a folyamatban megadóztatni is. ki szeretném még emelni azt is hogy a többcélú utalványok nem akkor kerülnének megadóztatásra amikor gazdát cserélnek ez egy rendkvül bonyolult és nehézkes folyamat volt hanem csak beváltáskor azaz akkor amikor a végfelhasználó ténylegesen felhasználja az utalványt. gy a többcélú utalvány fogalmazói árése külön kerülne megadóztatásra mint egy szolgáltatás vagyis a többcélú utalvánnyal vásárolt termékek és szolgáltatások után a beváltás időpontjába kell az adót fizetni míg a forgalmazói és mint szolgáltatás után minden egyes alkalommal amikor a többcélú utalvány gazdát cserél a láncban a folyamatban. módostóimat éppen ezekhez a témákhoz nyújtottam be meg vagyok győződve összefoglalva arról hogy egy következetes jogi keret nélkülözhetetlen ahhoz hogy ezek a szabályok 2015 évi változását végre tudjuk hajtani enélkül például ha ezt nem tesszük meg előfordulhatna az hogy magánszemélyek számára két különböző tagállamban ugyanolyan utalványokat értékesítő vállalkozásnak teljesen különböző szabályoknak kellene megfelelni a két utalvány esetében még akkor is gy van ez ha az utalványok mögötti szolgáltatások vagy termékértékestés ugyanaz. üdvözlendő a bizottság javaslata az utalványokra vonatkozó szabályozás egységestésére mert pontosan ezek az egységestett szabályok hiányoztak eddig és az egyértelműség és következetesség növekedésével pedig a belső piacnak a lehetőségeit tudnánk jobban kihasználni ami közös célunk. ezért módostó indtványommal támogattam a bizottság azon célját hogy biztostsa a valamennyi utalványtpus egységes adóügyi szabályozását minden tagállamban. köszönöm az európai bizottságnak és a ciprusi elnökségnek hogy a jelentés kidolgozásában gyümölcsöző együttműködést eh, tanústottak és eh, tisztelt elnök úr várom az árnyék jelentéstevőknek és képviselőtársaimnak a javaslatait a témához. köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm Gál Pelc asszonynak, Ferrer asszony a szocialisták részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Mojcek Kollégám elnézést kér, sajnos ma nem lehet körünkben. Ezért jó magam szeretném felolvasni az ő szövegét és javaslatait. Először is engedjék meg, hogy köszönetet mondjak Gálpel Céldékó előadóasszonynak Edusszié kiváló kezeléseért. Majcek úgy gondolja, hogy a bizottság javaslata fontos lépés annak érdekében, hogy valóban egy olyan átlátható és koherens közös áfarendszert sikerüljön bevezetni, amely az EU-ban mindenütt érvényesül, és ez az egységes piac kiterjesztése felé egy jó lépés, különösen a válságos időkben. Az adórendszerek óriási nyomásnak vannak kitéve, és a költségvetési konszolidáció folyamata is zajlik. Ezen túlmenően alapvető növekedést tapasztalunk az utalványok használatának, forgalmazásának szintjén. Majdnem 52 milliárd euróról van szó éves szinten, amikor az utalványok használatáról beszélünk. Jelentős piaca tehát ez az EU-nak. Ez a javaslat jó irányba hat, a fiskális űr betöltése felé jó lépés ez, és az adó kikerülés megszüntetésének egy lépése, Mojszek is üdvözli a bizottság ezen javaslatát, és a jogi töredezettség ellen kíván fellépni a bizottság, így maguknak az utalványoknak egységes kezelésére kerülhet majd sor, és az adó elkerülést, a kettős adózást, vagy az adóztatás elmaradását kívánja meggátolni. Gálpelt asszony is osztja ezt a véleményt, és előadó társam is hisz abban, hogy az előadóasszony által végzett munka, közös munka igen építő jellegű lesz. Természetesen vannak még kérdések, amelyeket meg kell oldani még mielőtt az irányelv hatályba lép. Néhány elemet még be lehetne illeszteni a szövegbe. Először is a javaslat nem ö, ö, kezeli a, a, az utalványhoz hasonló fizető eszközök használatát, például a, a, a más típusú fizetőeszközök, más típusú utalványok, a kuponok használatáról van szó. Ö, bizonyos szabályokat itt is kellene még meghatároznunk, hogyha valóban az adó megkerülés ellen kívánunk fellépni. Hogyha az egységes fellépés mellett lépünk föl, akkor az áfa szabályokat úgy kell bevezetni, hogy minden egyes módosítást figyelembe veszünk az egységes piacon. És azt sem kell szem előtt tekintenünk, de tévesztenünk, hogy esetleg túlzott terhet jelenthet adminisztratív szempontból egyes tagállamokban ez a javaslat. Mindenképpen maximálisan csökkenteni kell az adminisztratív terheket a szabályok egyszerűsítésével harmadsorban. sorban Különböző helyzeteket kell tudni mindenképpen le, le, lefednünk, és a félreértéseket el kell kerülnünk. Öm, utolsó sorban pedig Mojcek úgy gondolja, hogy a bizottság javaslata valós előrelépést jelent az egységes piac megerősítésének területén, és úgy véli Majceg továbbá, hogy a végrehajtás, a hatályba lépés követően az irányelv jó irányba hat majd a költségvetési konszolidáció területén sin is. Nagyon jól elkészített jelentésről van szó, és nagyon örül Mojcek Gálperc asszonyjal való együttműködés nagyszerű minőségének is. Elnök úr, köszöni szépen, most Öbeker úr. Köszönöm szépen, sajnos Skilakakis asszony nem tud itt lenni, és az ő nevében olvasom fel az észrevételeit. Ő is meg szeretné köszönni a jelentéstevő munkáját ebben a nagyon technikai kérdésben. Egyetért a bizottság javaslatával, a jelentéstevő javaslatait racionálisnak tartja, és csupán két pontot vett föl. Egyrészt úgy gondoljam, hogy a fragmentált szabályok meghaladása érdekében fontos volna, hogy ugyanazon a napon ültessék át a tagállamok az irányelvet, máskülönben elcsúszás, fragmentáció jön létre a tagállamok között. Másodszorban van egy általános kérdés, amely sok Európai Bizottsági Javaslatra vonatkozik, és ebben a vitában is releváns hiszen egy igazi gazdasági unió irányába tett lépéseket, lépéseken gondolkozunk, és ebben az esetben a vitát jobban előre vinné, hogyha a bizottság megfelelő hatástanulmányt végezne a fiskális környezetre. Ez a két észrevétel, amelyet kollégám tenni szeretne, és örömmel tekintünk minnyáján e fontos dosszié munkálatai elé. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Dibakka úr a zöldek nevében. Akkor az ECR nevében nem jelentkezik semmi, senki zöldek nevében sem. Akkor jelentéstevő asszony kapja meg még egyszer a szót amennyiben válaszolni szeretne mindenre, ami idáig elhangzott. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm a javaslatokat is, az építő kritikát is. Egyetértek a hozzászólókkal, képviselőtársaimmal, hogy egyértelműen ezeknek a hozzáadott értékadó szabályoknak világosnak következetesnek egységesnek kell lenni és semmiféleképpen nem eredményezhetik a bürokráciának a növelését ezért egyértelműen össze kell hangolni őket. ferreira asszonynak köszönöm azt a javaslatát illetve e, mojca asszonynak hogy koherensen kell e, kezelni ezt a javaslatot ami valóban egy technikai kérdés de nagyon fontos technikai kérdés mert ilyen kérdéseken múlik hogy az egységes piacnak az előnyét tudjuk e élvezni vagy nem tudjuk élvezni. E, nagyon fontosnak tartom a kuponokhoz kapcsolódó vagy egyáltalán más tpusú fizetési eszközökhöz kapcsolódó megjegyzéseket. a kérdést egyértelműen kezelni kell hogy mit tekintünk ebbe az utalványkörbe tartozónak egycélúnak és többcélúnak és mit tekintünk más jelenleg is használt olyan fizetési eszközöknek amit egymástól független kiskereskedői pontokon ma is használnak és jövőben is fognak használni és ezek más elbrálás alá esnek vagy kellene hogy essenek. köszönöm a alde a javaslatát is hogy ugyanazon napon történjön meg az átültetése ennek a javaslatnak ezt meg kell vizsgálni hogy ennek a jogi lehetősége adott e tekintettel arra hogy a tagállamok különböző időpontban tárgyalják ezeket a kérdéseket talán ezt a terminust lehetne rövidteni és közelteni egymáshoz de nyilvánvaló hogy ez a javaslat nagyon jó irányba vinné el az átültetést. a hatástanulmányra vonatkozó megjegyzés szeretném elmondani hogy a bizottság késztetett egy hatástanulmányt az ernst young gal ami éppen megalapozza ezt a módostást. természetesen lehet követő tanulmányt készteni én magam is javasoltam ezt a módostó indtványaim között. összességében elnök úr köszönöm ezeket a javaslatokat és a későbbiekben is állok a képviselőtársaim és a jelentés árnyékjelentéstevőknek is a rendelkezésére. röviden hogyha lehetne még a menetrendről is szólnék hogyha nem elnök úr szeretné ismertetni. a módostók benyújtásának határideje január twenty three megvitatni majd február eighteen án fogunk és 25-én szavazunk róla, és az áprilisi plenárisra kerül. Köszönöm, elnök úr! Muchas eh, gracias, señora Gal Pesk. Recordarles que la fecha límite para... Köszönöm, Gál Pelc asszony. A módosítók megismétlem. Benyújtásának határideje január 23, 18-án, tehát február 18-án vitázunk itt, és 25-én szavazunk az ecom ezután pedig az áprilisi plenáris napirendjére kerül ez a fontos dosszém. Ezzel pedig már is a következő napirendi pontra térünk rá. Ez pedig a gazdaságpolitikai koordináció éppen jókor jött, a gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere 2013-as évi növekedési jelentés. Már is megadom Ferreira asszonynak a szót tessék parancsoljon. Eu queria começar por, por agradecer a todos os Köszönöm szépen. Először is minden kollégának köszönettel tartozom, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ezt a szöveget javítsuk, módosítsuk, csiszoljuk, tökéletesítsük. 300-nál is több módosító indítványt nyújtottak be, ez pedig nem jelent mást, mint azt, hogy hogy a szöveg rövid idő alatt gyors és dinamikus fejlődést kell, hogy maga mögött tudjon. Igyekszem ennek a munkának megfelelni, de ugyanakkor kérem a kollégákat, hogy tegyenek ők is erőfeszítéseket annak érdekében, hogy a szöveg konvergens legyen. Úgy gondolom, hogy egy-két központi kérdés tekintetében lehetőség van a konvergenciára. Minden észrevételre nem tudok persze kitérni, hiszen néha az egyes módosító indítványok között nagyon jelentős különbség tátong, de ennek ellenére továbbra is úgy hiszem, és meg vagyok róla győződve, hogy továbbra is lehetőség van arra, hogy megfelelő konszenzust irányozunk elő. És hogy figyelembe vegyem az egyes frakciók különböző álláspontjait is, így alakítva ki a konszenzus alapját. Azt szeretném, hogy a jelentés két célt érjön el. Az első cél az, hogy megerősítsük a parlament szerepét. Az éves növekedési jelentés kidolgozása során. Azért van erre szükség, mert az európai szemeszter keretén belül két pillanat van, ahol mérleget vonunk, ahol kitekintünk a jövőben. Az egyik az éves növekedési jelentés, a másik pedig az egyes tagállamoknak adott ajánlásokról szóló vita pillanata. Az európai szemeszterek két kulcsfontosságú pillanata az a pillanat, ahol globális kitekintést alkalmazhatunk. Kitekinthetünk az Európai Unió és az Euró, Eurózóna jövőjére, perspektíváira, és ezen kulcsfontosságú pillanatokban sokkal erősebben kell bevonni a parlamentet, mint idáig. A hatos csomag és a jövendőbeli kettős csomag vitájában, bevezetésében a parlamentnek nagyobb szerepet kell tehát biztosítania, ez egy stratégiai cél, amelyet nem lehet kellőképpen fontosnak tekinteni. Nagyon fontos, hogy egy párbeszédet teremtsünk, de a párbeszéd ne a parlament falain, üléstermein kívül kerüljön lefolytatásra, hiszen így a demokratikus ellenőrzést nem tudjuk végrehajtani, már pedig a demokratikus ellenőrzés éppen az éves növekedési jelentés és az európai szemeszter keretében játszik fontos szerepet. A six-pack, a two-pack, tehát a hatos és a kettős csomag vitájában, vagy pedig, ahogy mondtam, a tagállamoknak adott ajánlások során. Ez volna tehát az első cél, melyet el szeretnék élni, hogy helyzetbe hozzuk a parlamentet. Egy második cél pedig abban rejlik, hogy igazi esélyt adjunk egy olyan vitának, mely nem ideológiai békjókban ö, senyved, hanem az elméletet a gyakorlattal összevetve tudjuk gondolkozni. Ugyanakkor a fékek és ellensúlyok, a híres hírhet checks and balances, hely megteremtése is nagyon fontos, és mindig ellenőrizni kell, hogy az egyes szakpolitikák módosítása során mennyiben sikerül őket hatékonyá tenni, és mennyiben tartják még mindig szem előtt a célokat. Egy nagyon súlyos krízist élünk meg, az Európai Unió, legalábbis az egységes fizetőeszköz az euró bevezetése óta még nem élt meg egy ilyen krízist. Éppen ezért ezeket a kérdéseket meg kell vitatni, elemezni kell, és nagyon nyíltan kell ezt tennünk. Azért, hogy ne egy olyan úton járjunk a jövőben, amelyet esetleg módosítani kell. Ahogyan a jelentés első vitája is megmutattam, egy nagyon technikai munkán alapul a munkám eredménye, öt agytröszt, vagy think tank vett részt itt, és az ő beszámolójuk azt mondja, hogy a recept, melyet alkalmazunk, jó irányba mutat, már amennyiben egy recept irányba mutathat, tehát a recept megoldásai jó irányba mutatnak, de ugyanakkor, mondja a jelentés, növelni kell a ráhatás erejét. Újton újra megéljük, hogy a különböző irányultságú gazdasági szakértők azt mondják, hogy az egyes országokban való intézkedések jó irányba mutatnak bár, de az adagolás kvázi nem elegendő. És úgy gondolom, hogy éppen ezért a hatos csoma keretén belül számunkra biztosított lehetőségekkel jobban kell élnünk. Hogyha tehát multiplikátor hatásokkal vannak az egyes intézkedések, illetve a mi fellépésünk, akkor ezzel a új szerepünkkel, felelősséggel kell bánnunk. Ezzel összefüggésben egy sor kérdésre kell kitérni. Először is. Leírom, hogy a krízis hogyan jött létre. Honnan ered? Tagadhatatlanul fontos ez a történeti visszatekintés, de csupán annyiban, amennyiben a krízis eredetének elemzésem segít abban, hogy módosítsuk a jelenlegi helyzetet. Éppen erre vonatkozik nagyon sok módosító indítvány, melyet benyújtottak. És az árnyék jelentéstevők módosítói alapján biztos vagyok benne, hogy sikerül majd e kérdéskörben mi a krízis, és hogy jött létre, melyek az okai megfelelő kompromisszumokat kialakítani. További kompromisszumokat is találhatunk majd, például a megfelelő alkalmazott szakpolitikák elemzése tekintetében. Úgy gondolom, hogy itt is sikerül majd megfelelő konszenzust kialakítanunk, melyeknek célja, hogy a szakpolitikák megfelelő irányba mutassanak, és melyek szakpolitik, mely szakpolitikákat újra elemzés tárgyává tesszük. És így a korrektúra, a kiigazítás nem lesz olyan súlyos, és nem lesz olyan súlyos kihatása a gazdaságra. Egy következő nagy csoportba tartoznak azok az intézkedések, melyeket alkalmazni kell. Általában egyetértés mutatkozik a módosítók benyújtói között a tekintetben, hogy az ifjúsági fiatalok körében elterjedt munkanélküliség ellen kell fellépni. De itt is feladatom az, hogy a Becker, a Klinz, a Zöldek által benyújtott és más kollégák által benyújtott módosítók között megfelelő kompromisszumot találjak, vannak egyébként a néppárt által benyújtott e kérdéskört taglaló módosító indítványok. Egy további fő fejezet az adó elkerülés és az adó csalás elleni harc. Minnyáján tudjuk, milyen fontos ez a célkitűzés. Hiszen, hogyha így folytatjuk, ahogy idáig jártunk el, akkor valóban aláaknázzuk a sok országban alkalmazott takarékossági politika eredményeit hiszen az emberek igazságtalanok érzik és tartják, hogyha a jövőben akár toleranciából, akár lazaságból, vagy a rendszer inerciája, tehetetlensége okán tovább engedjük az adó elkerülés és az adócsalás tevékenységét. Érdekes javaslatokat nyújtottak be például Gozesz kollega, vagy Wortman kólasszony, vagy Gulár asszony, azt hiszem, hogy itt is sikerül majd egyetértésre jutnunk a különböző széttartó módosítókat sikerül egy irányba terelnünk. A következő nagy fejezet az államadóság kérdése. Itt parlamentünk, a tisztelt ház, illetve a szakbizottságunk különböző más elfogadott dokumentumaira szeretnék visszautalni. Úgy gondolom, hogy sikerül a megfelelő célt nem szem elől vétve konszenzust kialakítanunk. A cél pedig az, hogy a parlamentnek nagyobb szerepet kell biztosítani az éves növekedési jelentés, illetve az egész stratégiai elfogadása és alkalmazása során. Tervem a következő. Jövő hét elején egy első tervezetet juttatok el a kollégáknak, melyikben igyekszem a megfelelő konszenzusokat kialakítani, illetve a konszenzust különböző fejezetek tekintetében kialakítani, ami pedig a határidőket illeti, biztosítani kell, hogy a kollégáknak elegendő idő álljon rendelkezésükre, hogy erre az első tervezetre reagáljanak, és így valóban megvizsgálhatom, módosíthatom a módosító indítványokat, és egy nagyon széleskörű konszenzust igyekezhetek ki dolgozni, hiszen ezen kompromisszumok alapján lehetne a megfelelő stratégiát kialakítani. Köszönöm szépen, ennyit akartam mondani. Köszönjük szépen, Ferreira asszony. A néppárt nevében Gozes úr kíván szólni. Köszönöm szépen, elnézést elnök úr, pár percre elhagytam a termet, de ö, természetesen jól ismerem a jelentés tervezetet, tudok így erről szólni. Jelenlegi állapotában elfogadhatatlan a néppárt számára a jelentés tervezet. Miért? Azért, mert teljesen elrugaszkodik azon kompromisszumoktól, amelyeket az előző ö, szemeszterrel kapcsolatos jelentéssel kapcsolatban már kialakítottunk, nem tűnik számunkra koherensnek, következetesnek, hogy egyik évről a másikra radikálisan álláspontot változtassunk. Ezért számos módosít sajtót terjesztettünk Wortmann Kohl asszonynal, Bernát Lange kollégámmal együtt. Természetesen vitára nyitottak vagyunk ezen módosító indítványokról. Minden egyes dossziéval kapcsolatban jó kompromisszumokat akarunk elérni, de nem szabad egyik évről a másikra ellent mondanunk saját magunknak. És az előző szövegekre kell appellálnunk, amikor bizonyos kompromisszumokat, koncesziókat, engedményeket tettünk már én is engedményekre kész vagyok, baráti hangnemben szólok Eliza Ferrara asszonyhoz, a jelentés túl messze megy. Eltávolodik a már kialakított kompromisszumoktól, és világosan fogalmazva, ha a vitáinkból, eszmecserénkből fakadó módosításokat nem eszközöl, akkor nem tudjuk elfogadni a jelentését. Ami az előző kompromisszumokat illeti, ez azt jelenti, hogy a bizottságot támogatjuk abban az eljárásban, hogy az államháztartás költségvetési konszolidáció terén tett strukturális előrelépést támogatjuk a tagállamokban, és ehhez még növekedést támogató intézkedéseket is illetünk. Nem szabad olyan karikatúrákból kiindulnunk, mely szerint az egyes frakciók a növekedést támogatják, és akkor örülnének a polgáraink, másrészt pedig olyan obskurantista, rövidlátó frakciók vannak a tisztelt házon belül, akik nem kívánják ezen megfelelő alapokon álló szilárd épületrendszer támogatni. Nem. Jó alapokra kell a házat építenünk, hogy az ne dőljön össze. Mi igenis együttesen akarjuk az államháztartás stabilitását, az adósság leépítését és a költségvetési fegyelmet kezelni egy időben olyan intézkedésekkel, amelyek a növekedést támogatják. Nem szabad szem elől tévesztenünk azt a célt, amely az adósságállomány csökkentését célozza meg, és a pénzügyi válságok újabb kitörésének meggátlását célozza meg. Juncker úrral való eszmecserénk is érdekes lesz ebből a szempontból, mert egyrészt Merkel asszonyt hallgatva azt mondom, hogy a 2013-as ö, ö, kilátásokat hogyan fogalmazza meg, másrészt pedig amit Holland, francia elnök mond, hát bizony az az érzésem, hogy a két országban és az EU-ban nem ugyanazon valóságtalaján mozgunk valahol kakofónia ö, alakult ki az EU-ban. A költségvetési fegyelem ö, ö, aspektusai itt az állami kiadásokra ö, vonatkozik, a jelentéstevővel ö, eltérő kép, képviselünk arról, hogy ezen multiplikátor többszörösítő hatást hogyan tudjuk megvalósítani, mely szerint egy euró állami kiadás több mint egy eurós ö, hozzáadott értéket, többletértéket képviselne. Mi attól tartunk bizonyos ö, ö, okokból, hogy egy ö, euró beinjektált állami kiadás nem feltétlenül hoz többet, mint egy eurót. Egyszerűen úgy fogalmazonék, hogy ahhoz, hogy költekezhessünk, ahhoz bevételeket kell előbb generálnunk, vagy a a különböző adóknak hála, vagy pedig az, az adósság csökkentésén keresztül, tehát az adósság visszatérítésén, az adósság szolgálaton keresztül. Nem akarunk mi szigorúak lennénk, nyitottak vagyunk a kompromisszumra, az eszmecseré, mert a közös érdek mindenképpen az, hogy realista, valóság hű öm, jelentés szülessen. Itt nem azt az érzést akarjuk kelteni az olvasóban, hogy végre vége már a válságnak, de hogy legalább lassan, de biztosan kilábalunk belőle. Köszönöm szépen, Gozesz úr. A... És pedig a liberálisok nevében Deleka úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a bevezető szavakat is teljesen egyetértek azzal, amit a néppárt most kifejtett. Már látható volt abból is, a, a módosítók számából is, a jelentéshez kapcsolódó módosítók számából, hogy legalábbis jó néhányan úgy gondoljuk, hogy ez túl messzire megy, és nem is a jó irányba ez a jelentés. És ahogy a jelentés írója is leszögezte, nagy differenciák, különbségek vannak köztünk. Még a tények szintjén is. Nem akarok minden módosítón most végigmenni, és azokon a javaslatokon, amelyeket én és a kollégáim benyújtottak, de két már az előadó által is említett témában azért megnyilvánulnék. A parlament demokratikus ellenőrzésének erősítése tekintetében többségileg egyetértünk, ha valóban ugyanarról beszélünk persze itt. A parlament szerepét erősíteni kell. Ugyanakkor a parlament nem veheti át a bizottság szerepét, és a tanácsét sem, mert ha nem mindenki a saját feladatát végzi, akkor nem lesz ebből strukturális reform, és nem tudjuk csökkenteni a strukturális hiányokat. Tehát azok az intézkedések, mint például a Sixpack és az Európai Szemeszter is ezt mutatják. Másodszorban a válság valóban nagyon súlyos, és azok a célok, amelyeket az előadó megfogalmaz, azok nagyrészt támogathatók, nyilván a csalásokat csökkenteni kell, vissza kell szorítani, de hogy Gozesz úr is elmondta, nem lehet rossz alapokra építeni jó új házat. Tehát, és alapvető eltéréseink vannak az alapok tekintetében, a tekintetben, hogy a szocialisták és mi, vagy a néppártiak hogyan látják az alapokat, meg az optimizmus tekintetében is, nagyon nehéz időket élünk meg, de az intézkedések elkezdték éreztetni hatásukat, és valamelyest most már jobb állapotban vannak a pénzügyi struktúrák, mint a válság kirobbanásakor, és az IMF jelentése, amely nemrégében megjelent, az is leszögezte, hogy bár a válság során több, szóval félrecsúsztak a dolgok, és rosszul terveztük a jövőt, most már javul a helyzet. Ez persze nyilván még nem jelenti azt, hogy hogy a pénzügyi konszolidációt nem kéne folytatni. Nyilván folytatni kell. Én fiatal képviselő vagyok, ezzel együtt, és pont ezért talán, én hosszú távon gondolkodom, és szeretném, hogyha hosszú távon oldódnának meg a problémák, és olyan alapokat fektetnénk le, amelyek hosszú távon megállják a helyüket. A válság rámutatott arra, hogy a tagállamok nem folytathatják azt a gyakorlatot, amit korábban folytattak. Ott is strukturális reformokra van szükség, a kiadások és bevételek reformjára. Nyilvánvaló, hogy ezt a legszorosabb határidőkön belül meg kell valósítani az egyes tagállamoknak is. Ez nem csak egy szakmai feladat és kihívás, hanem logikai következtetés is, logikai szükségszerűség is, és mi nyíltak vagyunk a többi frakcióval való kompromisszum megtalálására, a Sixpack, az európai szemeszter kapcsán is, de úgy gondolom, hogy még széles körű és mély vitát kell folytatnunk arról, hogy ez a jelentés egyáltalán milyen irányba menjen tovább. Köszönjük szépen Debecker úrnak a megszólalást. A brit konzervatívok közül nincs itt senki, úgyhogy Turnen asszonynak adok most szót a zöldek nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. a belső piaci bizottságban voltam, nem hallottam az előttem szólók szövegét teljes körűen. Elnézést kérek ezért, kár, hogy ezek a bizottságülések egy időbe esnek. Mi üdvözöljük alapvetően a jelentést, de úgy látjuk, hogy javítani kell rajta. És eleve le szeretném szögezni, hogy el kell fogadnunk, elismernünk, az előttem szóló is így nyilatkozott, hogy különbségek vannak közöttünk, a módosítók meglehetősen különböző irányba hatnak. Nekünk, zöldeknek is azonban ugyanaz a célunk, mint mindenkinek, hogy ezt a válságot le kell küzdeni, még ha ideológiai különbségek vannak is közöttünk, eddig is lehetséges volt, és most is sikerült, és a jövőben is sikerülnie kell valamilyen összefogásnak ennek érdekében. Azt hallottam éppen, amikor bejöttem, hogy a válságnak vége, talán egy mondat második felét hallottam csak, ez kisé optimistának tűnik nekem. Ugyanakkor el kell ismernünk valóban, hogy már történtek előrelépések, de új negatív trendek is kialakulóban vannak, például az, hogy még mindig nő a munkanélküliség, még mindig felfele kúszóban vannak az eladósodottsági mutatók, úgyhogy a növekedésnek még nem sok jele van, a egy következő egy-két évben biztosan nem fog bekövetkezni növekedés. A többi frakcióval közösen, és az árnyékeladókkal közösen szívesen foglalkozom persze azzal a kérdéssel, hogy milyen alternatívák merülnek föl a megoldásra. Az ideológiai különbségek ellenére az IMF jelentését én is fontosnak tartom, amelyben leírták, hogy a, a közkiadások csökkentése a növekedése hátrányosan hat, ezt most már az IMF is kimutatja, sőt sokkal nagyobbak ezek a hátrányos hatások, mint hittük volna sokan ezt mondták és tapasztalták gyakorlati szempontból, és ezt az empirikus tudást most a végre bevették az elméleti anyagokba. Három aspektus tekintetében szerintem javítani kell a jelentésen. Én is új tagja vagyok ennek a bizottságnak, de kezdettől fogva követem ezt a dossziét, és az előttem itt dolgozóktól is tudom azt, hogy Régóta célja ennek a bizottságnak az, hogy hosszú távú, megbízható, fenntartható konszolidációt teremtsünk. Körültekintően járjunk el, és ne ö, ö, alakítsunk ki új csapdákat, ebben is egyetérthetünk, és a rugalmasságot is fontosnak tartjuk. Ez a Sixpackben is megvalósul, és ez többen továbbra is fontosnak tartjuk. A közkiadások tekintetében tehát ezek az alapelvek. A demokratikus elszámoltathatóságra szerintem több hangsúlyt kéne helyeznünk. Ugye a bizottságnak van most egy scoreboard indikátora, végre tehát megfogható adatokra támaszkodhatunk, élnünk kell ezzel. Az európai szemeszter kontextusában is pedig dolgunk van, be kell vanni a parlamentet ebbe jobban. Ami az elszámoltathatóságot illeti, az európai hely e- és versenyképességet a tőke termelékenység tekintetében óriási kihívásokkal néz szembe Európa, és gondolom, hogy a versenyképesség az új munkahelyek teremtése mindenkinek közös érdeke, és ebben is meg tudunk egyezni. Szeretnénk a forráshatékonyságra is hangsúlyt helyezni mi zöldek, de ezt a versenyképesség kapcsán tennénk. Óriási potenciál van még ebben. Azt hiszem, ez volt az a három dolog, amit el akartam itt mondani. Lehet, hogy talán túl sok módosítót is megnyitottunk ez a jelentéshez, ebből ne gondolják azt, hogy ne akarnánk együttműködni, és ne lennék hajlandók a kompromisszumokra. Köszönjük szépen Turunen asszonynak a megszólalást. Még ketten jelentkeztek szóra a vitában. a GUE frakció kap szót. Krute úr a GUE frakció nevében. Nem vettem észre önt elnézést. Matthias lenne felelős ezért a témáért, de nem tudott ma itt lenni, és engem bízott meg, hogy amit leírt, azt én mondjam el önöknek. Ennek a kérésének tesek, teszek most eleget. Úgy gondolom, hogy frakciókon átívelő módon egységesek vagyunk abban, hogy a költségvetést komolyan kell venni, és meg kell akadályoznunk minden költekező költségvetést és további eladósodást. Mert az eladósodásnak a legtöbb tagállam esetében a felelőtlen költségvetés alkotás és végrehajtás volt az oka. Ezek az óriási deficiteket a válság aztán még tovább felfújta, és egyes tagállamok ugye adóeszközökből voltak kénytelenek a bankjaikat megmenteni, tehát ez nyilvánvaló, hogy a, felelőtlen költségvetés végrehajtás mellett persze objektív külső okok is hozzájárultak a hatalmas eladósodáshoz, ezt ne felejtsük el. Ami a különbségeket illeti, amelyek emiatt létrejöttek, Andor Lászlót idézném, aki nyilvánosságra hozott egy anyagot a válság szociális hatásairól, és amelyben kimutatja, hogy a szegénység és az egyenlőtlenség a társadalmakban milyen hirtelen megnövekedett csak az utóbbi néhány év alatt a válság miatt. Most konkrétabban a szöveghez, a jelentéshez mondanék valamit. A múltban mi kritikusan álltunk a gazdasági irányítás egységesítése mellett, ezt nem akarom újra elmondani. A jelentés azonban most olyan hangot üt meg, amit mi el tudunk fogadni. Lizával egyetértünk a kijelentéseinek többségében, többségével egyetértünk. Például a szociális-gazdasági különbségekre hangsúlyt helyezett, és ezt mi is fontosnak tartjuk, hogy elmondjuk, és ezzel ellen harcoljunk. Ami a kereskedelmi mérlegek, egyenlegek egyenlőtlenségét, felborulását illeti, a GUE ö, aggódik amiatt, hogy a kereskedelmi mérlegek kiegyensúlyozatlansága további gondokat okozhat. 2000 2011-ben az Európai Bizottság az ország jelentéseiben már egyébként leszögezte ezt a problémát. A megszorító intézkedésekkel kapcsolatban ismertes a véleményünk, és egyetértünk az előadóval. A növekedés ösztönző intézkedéseket pedig üdvözöljük, de kicsit szkeptikusak vagyunk. Üdvözöljük, hogy a negatív multiplikátorok fogalma is bekerült a szövegbe a növekedési lehetőségek és problémák körében. Néhány fenntartásunk van azért a szöveggel, még hogyha alapvetően egyet is értünk vele. Talán megjegyzésnek fogalmaznám ezeket meg inkább, tehát hogyan lehetne javítani a szövegen. A szövegből kiderült, hogy a piacok deregularizációja és liberalizációja a fő oka a válságnak, és ezt a politikát abba kell hagyni. A pénzügyi piacokat ö, szabályozni kell, keményen szabályozni kell, úgy gondoljuk. Ezt erősítenénk, és azt a gondolatot is, hogy az euró bevezetése és az e kapcsán létrejött makroökonomiai egyensúlytalanságok, például még olyan országban, mint a hazám, a Német Szövetség Köztársaság is súlyos gondokat, gondokat okoztak 2012 eh, tavaszán. A megszorítási politika konzekvenciáit, következményeit úgy kell kezelnünk, hogy itt nem csak egyes országok vannak bajban, hanem minden tagállam, csak különböző mértékben talán. Sőt, már a német gazdaságban is érezhető a válság, hiszen a német gazdaság export jelentős része Dél-Európába irányult, és most ott megszűntek gyakorlatilag a felvevő piacok. Tehát eh, ha aszimmetrikussá vált eh, a társadalmakon és országok között is a helyzet, akkor ezen eh, segíteni kell. Specifikus megjegyzéseinkben arra törekszünk, hogy ezt akkor végre valaki megfogalmazza. Az R preambulum bekezdésben, amely a B-t eh, helyettesítené, a, a bankok eh, hitelnyújtási tevékenységéről van szó. Nagyon sok pénzt nyomtak az államok a bankokba, ugyanakkor ez a pénz nem érkezett meg a reál gazdaságba. Destabilizáló hatásúak voltak ezek az intézkedések, olyan makroökonómiai programok indultak, amelyek tovább súlyosbították a problémát. A, az adósság átütemezési programok, illetve témájában mi alapvetően egyetértünk az előadóval, de mindig csak olyan, úgy, hogyha a növekedés is hozzá kapcsolódik ennek megfogalmazásához. Ennyi volt a kollégáim, kollégám megjegyzése, egy sajátot is hozzáfűznék, egy utolsó mondat erejéig. Az Európai Bizottság és mi is, ugye mind a 27 országról beszélünk. Kérdés az, hogy ez alapvetően jó megközelítése. Nem ö, bazaroljuk el, ö, aprozzuk el energiáinkat, így nem lenne értelmesebb a releváns, az érintett országokkal foglalkozni érdemben inkább, mert a problémáik ezen országoknak különbözőek, még hogyha a válság közös hátteret is szolgáltat ezen különböző problémákhoz. Ennyi a saját megjegyzésem, erről majd még lehet esetleg vitatkozni. Ennyit kívántam elmondani, és remélem, hogy a jelentést nem vizezik föl, túlzottan, mert azt értem, hogy kompromisszumra törekszünk, meg kell egyeznünk benne, ugyanakkor azt remélem, hogy a legfontosabb kulcs kijelentései a szövegnek benne maradnak a jelentéstervezetben. Köszönöm szépen, Klute kollégom. Létens úr. Köszönöm szépen. Csupán néhány rövid észrevételt szeretnék tenni, mondjuk Linz képviselő Liza Ferreira a jelentéshez csatolt mellékletben három nagy kérdéskört foglalt össze még egyszer. Egyrészt az adóelkerülés és az adócsalás kérdése az egyik, másodszorban a demokratikus ellenőrzés szerepe, harmadsorban pedig az takarékossági politika alternatívái ezzel kapcsolatban tennék néhány észrevételt. Egyrészt egyetértek azzal, hogy az adócsalás egy igazi bűncselekmény, amelyen ellen fel kell lépnünk. Ugyanakkor az adó elkerülés, amennyiben az adózó csak a jogszerű kiskapukat használja, egy olyan tevékenység, amelyet voltak éppen minden egyes cég pénzügyi vezetője <clears throat> folytat mindenhol, Portugáliában, Görögországban, egy cég feladata az, hogy optimalizálja az adóterheket a meglévő lehetőségek között. Ilyen módon ezt semmiképpen nem tekinthetjük bűncselekménynek, hanem a törvényeket olyatényképpen kell módosítanunk, hogy betömjük a bezárjuk a kiskapukat. kiskapukat. Liza Ferreira sok észrevételt tesz ebben a kérdésben, de őszintén megmondva, abban a majdnem kilenc év alatt, amióta parlamenti képviselő vagyok, igazi nagy előrelépést épp ezen a területen nem tapasztaltam még meg. Csak azt látjuk, hogy főleg az ÁFA területén továbbra is nagy visszaélések vannak, és egyszerűen a kiskapukat nem tudjuk becsukni. Második kérdés a demokratikus ellenőrzés és a parlament ellenőrzésének megerősítése. Ezzel kapcsolatban semmi mondandóm nincsen, hiszen minden gondolatot elmondtak, eh, ezekkel egyetértek, ragaszkodjunk a jogunkhoz. A Eliza azon javaslataihoz, hogy hogyan lehet a szigorú takarékossági politika alternatíváit megtalálni, eh, nos, ezzel kapcsolatban van egy-két észrevételem, és egyetértek jean is. Ne felejtsük el, hogy a 70-es években kezdett az európai politika többet kiadni, az európai költségvetések többet költeni, mint amennyit bevettek az én országomban. A szociáldemokrata kancellár azt mondta, aki egy kénzi politikát folytatott, szívesebben fogadok el 5% inflációt, mint 5% munkanélküliséget. Zárójelbe teszem hozzá, hogy örülnénk még Németországban is, ha csak 5% volna a munkanélküliség. De végezetül a ciklus végén <clears throat> kb. 10% volt a munkanélküliség, és 10% volt majdnem az infláció, tehát nem jött be a számítása. És most sem fog bejönni a számítás, hiszen a bizalom megingott az országokban, a szereplőkben is, hogyha a bizalmat újra meg akarjuk teremteni, akkor nem lehet újra eladósodni. Másodszorban. Nem is lennénk erre képesek, hiszen a piacok, hogyha nem megfelelő konszolidált költségvetéseket fogadunk el, olyan feltételek mellett adnának nekünk hiteleket, amelyet egyetlen ország sem volna képes kitermelni, elfogadni. Tehát az új eladósodás elvé lehetőség, nem gyakorlati. A költségvetési konszolidációt tehát azzal a kísérlettel kell összekapcsolnunk, hogy a növekedést is generáljuk, de a növekedést kizárólag a versenyképesség megerősítésével kell megerősíteni. Mária Monti nem véletlenül készítette el a egy éve, másfél évvel ezelőtt a jelentését, amelyben a közös piac ki teljesítéséről van szó, például a szolgáltatói ágazatban is, és itt még semmi sem történt. Ezen felül azt gondolom, hogy arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy ha úgy gondoljuk, hogy tervgazdasági megközelítéssel az egyenlőtlenségeket kiküszöbölhetjük, akkor nagyon tévedünk, hiszen ez a következő kérdés az egyenlőtlenségek kiküszöbölése. A tapasztalatokat levonhatjuk a jelen helyzetből, és megnézhetjük, hogy melyek az okai az egyenlőtlenségnek. Meg lehet, hogy az egyik országban mondjuk a munka kerül többe, a másikban a hatékonyság alacsonyabb. Mindezekből a tényfelmérésből levonhatunk következtetéseket, de téves volna azt gondolni, hogy hosszú távon, fenntartható módon központilag Brüsszelből megoldhatjuk ezt a kérdést. Erre többször tette kísérletet, de egy központi tervigazgatás soha nem működhet. Harmadsorban az Európai Beruházási Bank kérdése. Egyetértek Elizával, hogy e bank tevékenységében lehetőségek rejlenek. De Vernon Hoyerrel, a Európai Beruházási Bank elnökével való megbeszélésben kiderült, hogy nem a finanszírozás a kérdés, hiszen a bank saját tükéjét növelni tudták, még az Európa kritikus államok is kivették ebben a tőkeemelésben egy részesedésüket, mind a 27 tagállam. Tehát ha, de a probléma, tehát mondom, nem a finanszírozás, hanem az, hogy nem elég projekt, nem elég vonzó projektet készítettek el a tagállamok, melyekbe a bank befektethetne. Itt tehát a tagállamok feladata az, hogy vonzó, a növekedés lehetőségét magával hozó projekteket dolgozzanak ki. Utolsó felvetés a spekuláció elleni fellépés. Minnyáján sajnáljuk, amikor az eurót vagy az egyes tagállamokat a spekulánsok megtámadják, persze. De hogyha őszinték vagyunk, őszintén ki kell jelentenünk, hogy ezek a támadások nem a légüres térből jönnek, nem földön kívüli támadások, de nem ám, hanem ezek a spekulánsok kihasználják az egyes tagállamok gyengeségeit. Sajnálhatjuk, hogy ez így van, de érthető, a spekulánsok logikája teljesen ért, érthető. Kemény számok alapján dönt, hozzák meg a döntéseiket. Így a hitelminősítő ügynökségek projektjében egy sor szabályt igyekeztünk elfogadni, hogy ezek a szabályok aztán teljesen kiküszöbölik-e majd a spekuláns támogatásokat, nem tudom. De azt gondolni, hogy megtiltsuk mondjuk az államadóságok rétingét, ez, ez téves volna. Hiszen ez a spekulációt még inkább támogatná. Ennyit, köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm. Gigold úrnak adom meg a szót. Colleagues, uh, I was not intending to... Uh, Tisztelt kollégáim, nem szóltam még ebben a vitában eddig, de el kell, hogy mondjam, hogy az a benyomásom, hogy néhányan itt közölünk, valahol azt gondolják, hogy a választási kampányolás már beindult. Ez pedig igencsak szomorú, mert igencsak vannak problémáink, mégpedig alapvető, súlyos problémák, és az eszmecsere elől a jelentésről valahol most úgymond nem is magáról a jelentésről szól. Szinte ideológiai vetülete lett ennek a vitának, már pedig erre nincs szükségünk, felelősek vagyunk, és ha felelősek vagyunk, akkor külön kell választanunk a dolgokat. Úgy gondolom, nagyon fontos, valóban a közép-kelet-európai valósággal is ö, szembenéznünk. Sajnálatos, hogy a mai vitában itt erről nem szólunk, és általában amikor az euró válságáról ö, ö, beszélünk, akkor nagyon kicsit nézünk csak a számokra, a számadatokra, a közép-kelet-európai munkanélküliek számára. A jelentésekben pedig látszik világosan, hogy mennyire fontos aspektusról van szó. Ne tévesszük szem elől a célt, ne felejtsük el a számadatok megvizsgálatát. Másrészt a fiskális multiplikátorok kérdése. Ha visszatekintünk néhány évvel előbbre, az az érzésünk, hogy valami szocialista összeesküvésről van szó, pedig egyáltalán nem egy ilyen teória ez, amikor az IMF jelentést nézzük és olvasuk, világos. Pedig el kell, hogy mondjam, hogy nagyon fontos volt, szinte mérföldkő ezen nemzetközi valuta alap által készítős jelentést, mert ugyanolyan ö, ö, hibás ö, ö, megfontolásokat írtak le a jelentésben a 80-as években, mint most. Ugyanis a közkiadásoknál még inkább mélyülhet a válság, hogyha azokat nyírbáljuk meg, és a jobb időkben sem tudjuk javítani a helyzetet. Itt nem ideológiai síkú vitát kell lefolytatnunk, nem. A gazdaságpolitikáknál a költségvetési uh, egyensúly és a gazdasági cikliku, ciklikusság uh, kettős mércéjéről van szó. Óriási hibát követünk el, ha így vizsgáljuk a dolgot, de azt sem szabad vék alá rejteni, hogy a fiskális multiplikátor mint olyan létezik. Jean-Paul, baráti szóval mondom, erről van szó, ha az állam egy eurót elkölt, akkor azt több pénzügyi igényhez vezethet, mint egy euró. És ez egyszerű tény. A pénzügyi multiplikátor, a fiskális multiplikátor többszörösítő létezik és bármilyen ideológiát vita, folytatunk le, ideológiai vitát az állami kiadásokról, az, az nem itt kell, hogy megtörténjen. Vannak olyan országok, amelyek ilyen fiskális multiplikátorokkal élnek, és vannak, amelyeknek nem sikerül ez. A skandináv országok példája sokkal jobb, mint más tagállamoké a sajátom is ezek közé tartozik, és a szociális jelentésben is világos számadatok szólnak erről. Kérem, még egyszer, legyünk kiegyensúlyozottak, és a tényekre alapuljunk, ne pedig és síkon folytassunk vitát. Egy másik aspektusra is kitérnék, ez pedig a szociális kihatása az adó elkerülésnek eh, és az adócsalásnak. Megint csak baráti szavakkal élnék. Minnyáján egyetértünk abban, hogy a szociális piac gazdaságra szükség van. Ezen szociális gazdasági piac pedig magának a filozófiájának is alapvetése a pártjában. Tehát nem kérthetjük sem a vállalkozókat, sem a fogyasztókat arra, hogy ne a saját e, e, előnyeiket keressék. De azok, akikre Rübke és mások is utalnak, bizonyos kérdésekkel vannak tele. Miért? Mert nem csak arról van szó, hogy a saját előnyeiket maximalizálják, hanem arról is, hogy etikai síkot, vetületet is adjanak ezen cselekvéseknek. Itt nem csak az állam a felelős, a társadalom, az, az ökológia is megfontolás tárgyát kell, hogy képezzék a vállalkozásoknál és a fogyasztóknál, és nem lehet egyszerűen azt kérteni, kérni egyszerűen a vállalkozóktól, hogy a versenyben egyszerűen belehalljanak, kardukba dőljenek, nem mindazoknak a felelősségéről van szó, akik vezetői pozíciót töltenek be. Ezeket a megjegyzéseket filozófiai alapra helyeztük a szociális gazdaság mm, koncepciójánál, és ebben a koncepcióban igenis Németországban is a gazdasági szakértőkre és politikusokra is gondolunk. Gazdasági valóságok eltérőek, a az országokban, és amikor a tervgazdaságról beszéltünk, Hermann von Rompuy a jelentésében mit kér? És a bizottság is most már a szociális jelentésében tegnap amellett állt ki, hogy újabb egyensúly helyzetet alakítsunk ki, ez nem a centralizmusról szól. Ez nem arról van szó, hogy Németországban mondjuk a dereguláció valósuljon meg, mondjuk más közép-kelet-európai országokban, vagy Portugáliában pedig a másik trendet kövessük, nem. Németország, Svájc, az Egyesült Királyság, az USA is olyan országok, mindenhol azt látjuk, hogy ha vannak olyan régiók, ahol erőteljes a gazdasági nevekedés, másod pedig gyönge, akkor automatikus stabilizátorokat építünk be a rendszerbe, hogy az egyensúly helyzet kialakuljon, hogy ne legyen egyik régióban 50%-os ifjúsági munkanélküliség, másod pedig ö, ö, igen alacsony. Stabilizálni kell ö, még a köz központilag irányított tervgazdaságokban sem erről beszélünk most már, és ennek vége ennek az érának. Úgyhogy az ideológiát felejtsük el, itt valóban gyakorlatról van szó. A, mi pedig a vita minőségét illeti, hát bizony, nagyon sajnálom, de kiábrándító. Señor eh, Gigol, si no hay más inter... Köszönöm, Gigold úr. Hogyha senki más nem kér szót, mondja az elnök, akkor engedjék meg, hogy jó magam is néhány gondolattal éljek, és előre elnézést kérek ezért. Mikor elnök vagyok, akkor nem szeretek magán véleményt hangoztatni a pulpituson, de most megteszem. Ebben a vitában úgy gondolom, hogy a költségvetési konszolidációra utalni az nem egy jó dolog. Miért? A növekedés az valami olyasmi, mint egy autóban a ö, üzemanyag és az olaj. Ha nem töltjük föl üzemanyaggal és olajjal az autót, akkor az nem gurul, nem működik. Tehát, amikor ö, megszorító intézkedésekről és növekedési politikákról beszélünk, már régen is elmondtuk, hogy mennyire elővigyázatosnak kell lennünk, és a fiskális adóügyi multiplikátorok szintjén sem szabad, hogy hiú ábrándokat tápláljunk. Ezen fiskális multiplikátornak a hatása, amikor egy tagállamban, egy államban mondjuk 35-40 százalékos adósság állomány képvisel a GDP-hez képest egészen más lesz, mint mondjuk egy olyan tagállamban, ahol 80-90 százalékos ez az arány. Tehát a multiplikátor, a sokszorosító hatás az lehet néha nulla, és másod másmilyen. Úgyhogy legyünk körültekintőek, és ö, ö, hivabrándokat ne ébresszünk a polgárokban. Köszönöm, hogy elmondhattam mindezt, most pedig Ferreira elnök, előadóasszonynak adom meg a szót. Well, uh, I'll speak in English. Köszönöm szépen, angolul fogok beszélni. Mindenkinek meg szeretném köszönni, aki benyújtotta a módosítókat, és mindenkinek köszönöm, aki részt vett ebben a vitában, eszmecserében. Barátom, Gozez képviselő társam úgy tűnik, hogy komoly energiákkal töltekezett fel a karácsonyi szünetben. Örülök ennek, de ugyanakkor jobban örültem volna, hogyha figyelt volna arra, hogy mit mondok, mielőtt egy előre készített beszédet megtartott volna. Tehát voltak éppen, anélkül, hogy meghallgatta volna, hogy mit mondok én, elkészítette a jelentését. Értem én, hogy erre belső igény késztette, de úgy gondolom, hogy a felszólalások és a legutóbbi felszólalása mégis felmutatták, hogy milyen irányba szeretnék haladni. Ennek ellenére az első felszólalásomban elmondottak szellemében keresem a konszenzust. Meg lehet persze, hogy nem sikerül konszenzust találni. Hát ez élet egy már csak ilyen. És hogyha nem sikerül konszenzust találnunk, akkor ez bizony nagyon sajnálatos, de ha nem érjük el az eredményt, hát nem érjük el az eredményt, de még egyszer mondom, that's life. Ez a, ilyen az élet. Mindezt elmondva egy-két dolgot szeretnék még tisztázni. Külön köszönettel tartozom Klinc kolléga felvetéseiért, aki elmélyedt a egyes kérdésekben, és nagyon hálás vagyok Gigold és Tumán Gigold úr és Tumán asszony felvetéséért, akik szintén mélyreható elemzést adtak végezetül, pedig az utolsó felszólalónak is hálás vagyok, aki valóban a vita leglényegére világított rá. Miért mondom ezt? Azért, mert ebben a kérdésben nem arra kérdezünk rá, hogy szükség van-e a konszolidációra vagy sem, vagy pedig ellenőrizni kell e az eladósodást, vagy sem. Ez nem kérdés, képviselőtársaim. A kérdés sokkal inkább aképp fogalmazható meg, hogyha a jelenleg alkalmazott konszolidáció tempóját folytatjuk, hova jutunk, vagy pedig megfogalmazható úgy is, hogy nem érdemese lelassítani, a konszolidációt úgy, hogy az egyes bevezetett intézkedések kihatását is megvizsgáljuk. Az csalás, az adóelkerülés elleni harc, a átláthatóság megteremtése nagyon fontos célok, de hát ezek a gazdaságpolitika mindennapjainak részét képezik. hiszen látni kell, hogy a konszolidációs intézkedések sokkal súlyosabb kihatással voltak a reális gazdaságra, mint amit terveztek. Ezért beszélünk a gazdasági multiplikátorokról, a sokszorozó tényezőkről. Tehát éppen ezért nem csak a meghozott intézkedésekről kell beszélnünk, hanem látnunk kell azt is, hogy az intézkedések kihatásai oda vezettek, hogy lelassult a gazdaság. Ez egyes gazdaságokban meg három, meg négyszereződött a lelassulás tempója, és minthogy lelassult a fejlődés, elindult a recessziós spirál, illetve a gazdaság recessziós spirálba került. Ezek a gazdaságok interakcióban vannak, tehát egymással szoros kapcsolatban vannak, és ilyen módon a recesszió folyamata tovább terjedt. Tetszhet nekünk az Európai Bizottság politikai célja, de hát kedves kollégáink, nézzük meg a számadatokat. Az egész eurozóna recesszióba csúszott. És több mint 11 százalékos a munkanélküliség. Legalábbis célként azt kellene megfogalmaznunk, azt kellene feltennünk azt a kérdést, hogy nem reagáltuk-e túl a dolgokat nem tudunk-e esetleg más intézkedésekkel hatékonyabban fellépni. Nem szabad, hogy itt most ideológiai vitákba keveredjünk. Mire jutunk ezzel, hogyha leideológikusozzuk a másik felvetéseit? Négy évvel ezelőtt mi már mondtuk, hogy lehet, hogy ez a recept, ez a takarékossági recept nem a megfelelő, nem a legmegfelelőbb. De hát mint, mit látunk képviselőtársaim? Az eurózóna szétesőben van, a munkanélküliség zabolatlanná vált, korlátlanná vált. Éppen ezért tehát valamit tennünk kell én. Mindent megteszek annak érdekében, hogy megfelelő, objektív, helyes kompromisszumokat találjunk. De hát ahogyan Sven Gigold mondta, a számadatokat látnunk kell. És azt látjuk, hogy azok az országok, amelyek végrehajtották a rájuk kényszerített vagy nekik tanácsolt takarékossági intézkedéseket, nem mindig a megfelelő eredményekre jutottak, és ezt a tényel szembe kell néznünk. Mondom, igyekszem kompromisszumot találni, de úgy gondolom, hogy ha komolyan vesszük ennen magunk munkáját, akkor nem hunyhatunk szemet a konkrét számadatok felett. És nem lehet, hogy csak a tagállami kormányok működését támogassuk itt az Európai Parlamentben. Nem ezért választottak meg bennünket a választóink. Egész egyszerűen eredményeket kell felmutatnunk, nekünk itt Európában. Ez a célom tehát. nem egy ország politikáját képviselem itt, hanem a saját meggyőződésemet. Világosan kell fogalmazni, arról is, hogy léteznek-e alternatív megoldások ugyanazon célok elérése érdekében, folyamatosan ellenőriznünk és nyomon kell követnünk az intézkedéseket, melyeket a kormányok meghoztak. Ez az én krédóm jelentéstevőként, hogy igyekezzek kompromisszumot kikovácsolni, és az egyes módosítókban lévő közös elemekre építeni a kompromisszumokat, de ugyanakkor nem feladatom, hogy felvizezzem a dokumentumot úgy, hogy végezetül semmit mondó legyen, egy teljesen semmit mondó uh, írott malasztává jön. Éppen ezért látniuk kell képviselőtársaim, hogy a kompromisszumok megtalálása az mégiscsak korlátokba ütközik a három kulcselem, amelyekről beszéltem, és amelyekről például Klintz kolléga is nagyon világosan beszélt, teljesen figyelembe veszik az, az IMF ajánlásait. De ugyanakkor az IMF azt mondja, hogy a pénzügyi, a fiskális kiigazítás figyelembe kell, hogy vegye a demográfiai változást, illetve a reálgazdaság változását. Azaz nem lehet kizárólag csak fiskális politikára építeni. Az IMF jelentés azt mondja, a fiskális politikai intézkedések széleskörű intézkedés csomag egyes részei kell, hogy legyenek. Miről beszélünk? A konszolidáció alapjáról beszélünk, ahhoz, hogy az konszolidáció alapját megfogalmazzuk, ahhoz egy objektív, nem ideológikus megközelítésre van szükségünk, mely figyelembe veszi tényeket, a számadatokat, és ebből vezeti le a következtetéseit. Hiszen valójában az történik, hogy a bizottságot arra kényszerítették, hogy a kiigazítási intézkedéseit lelassítsa, hiszen a portugál és a spanyol események eh, nagyobb eh, kiigazítás, hosszabb kiigazítási időt tesznek szükségesé. Összességében tehát mondom, mindent megteszek, amit meg kell tennem, és amit a legjobb meggyőződésem szerint egy jelentéstevő tehet. Igyekszem a közös pontokat megtalálni a felvetésekben, és aztán lássuk, mi mire jutunk is. Hogyha nem jön létre a konszenzus, hát nagyon sajnálom. Másrészt közgazdászként és az állampolgárok által megválasztott képviselőként nem uh, hányhatok fittyet arra a szociális és gazdasági helyzetre, amelyel, amely a valóságban van. Ez az én erkölcsöm. Nem fordíthatok hátat a választóimnak csak azért, hogy valamilyen uh, olyan szöveget sikerüljön elfogadni, amely mindenki szája őze szerint való, de ugyanakkor nem veszi figyelembe a gazdasági valóságot és az európai munkaerőpiacon lévő helyzetet. Mondom, igyekszem, de aztán majd a kollégáktól függ, hogy mit fogadnak el és mit nem. Köszönjük szépen, Ferere asszony. Akkor ezt a vitát most lezárjuk? Még 20 percünk lenne rá. A következő napi rendi pontunk a gazdaságpolitikai párbeszéd Juncker úrral. Ha az előadó és az árnyék előadók és az érintettek egyetértenek, akkor még megadom Eppinger úrnak a szót, aztán erre még lehet reagálniuk. Köszönöm, ha megkaptam a szót. A Költségvetés Ellenőrző Bizottságon ülésén voltam, Eston asszony és a külügyi szolgálat témájában. Ahogy önök is látják, számos módosítót javasolnak önök is, és maga az, az előadó is a szöveghez. Még nem kaptuk meg a kompromisszumos javaslatok tervezetét, ezzel együtt három elem már kidomborodóban van számomra. Először is úgy gondolom, hogy körültekintőnek kell lennünk. Az előadóval szemben, a tekintetben, hogy levonunk-e a fiskális multiplikátorok tekintetében egyértelmű politikai tanulságokat. Sok feltételezés van ezek hátterében, és ezt mások is elmondták. Más, ideértve az IMF tanulmányait is, források azt mondják, hogy a fiskális stimulusok nagyon is ellenkező hatást érhetnek el, mint amit szánnak velük elérni, és valóban sok európai tagállamban ez történt. Nincs tehát több ö, játéktér, nem lehet több adóságot sem felhalmozni. A frakciók által benyújtott módosítók ismeretében azonban ö, optimista vagyok, hogy lesz itt megegyezés, és annak is örülök, hogy több kolléga egyetért az előadóval szemben azzal, amit én is gondolok, hogy tovább késleltetni a konszolidációt, az rossz politika lenne. Most minden erőfeszítésünket gyorsan annak érdekében kell összpontosítanunk, hogy strukturális reformok történjenek, hogy a munkaerőpiac rugalmasabb legyen. Ez talán a legfontosabb prioritás. Kiváló lehetőség van most arra is, hogy az egységes belső piacnak, mint munkahelyteremtő nek is elismerjük és lássuk a szerepét. Ezt jobban ki kéne használni, jobb együttműködéssel a tagállamok között, a származási ország elvének jobb megvalósításával és egyéb módokon. Remélem, hogy lesznek kompromisszumos módosítók, Ferere asszony, és remélem, hogy ezekben majd konstruktív szellemmel együtt tudunk működni, de nekem is az a benyomásom, hogy az önök bizottsága meglehetősen megosztott a szöveg kapcsán. Eh, Köszönjük, Epping úr. Ferrer asszony, kíván erre reflektálni? Alapvetően nem értek önnel egyet, Epping úr, de egyes módosítóival igen, és az is tény, hogy nagyon sok módosító született a szöveghez. De az ön által említett témákban az a meggyőződésem, hogy az egységes belső piacot tovább kell erősíteni, ebben egyetértünk. A belső piacnak kihasználatlan kapacitásai vannak, és a részletekben a jelentésem nem mehet bele, de az elvel egyetértek. Ami a fiskális stimulusokat illeti, én nem erről beszélek, nem ezekről beszélek, hanem csak a multiplikátoroknak a mi kontextusabban értelmezhető hatásával, azzal, hogy az eddig javasolt intézkedések hogyan és hogyan nem valósították meg a hozzájuk fűzött célokat. Mondom, háromszoros, négyszeres volt a lelassulás az intézkedések bevezetése után. Tehát örülnék, hogyha ön is elolvasná azokat a statisztikákat, adatokat, amelyek a közeljövő jóslásait tartalmazzák. Azt mondják ezek a szövegek, hogy a lelassulás megáll, és majd egy os növekedés lesz, a mínusz 3%-os helyett jelenleg. Szinte vallásos módon ezt mondták nekünk receptszerűen éveken át, és mindig egyre mélyebbre jutottunk. Az a baj, hogyha nem jók a beslések, nem jók a jövőképek, és kitartanak mégis az, minden adat ellenére ezek mellett, a megszorítások mellett, akkor ezeknek a hatása olyan súlyos lesz, hogy az esetleges pozitív hatásukat százszorosan felülírja a negatív hatásuk. Háromszor, négyszer legalábbis. Tehát még lejjebb megy a gazdasági output, és a növekedésből lassulás lesz. Ezekről a problémákról beszélünk. Recesszió van, és a recessziónak részben a saját intézkedéseink a generátorai. Tehát eh, igen, a mikrofonba kéne beszélni. Tehát ezt a témát kéne végre megbeszélnünk egymással. Egyes módosítóival egyetértek, és vettem, hogy ön kompromisszumos javaslatokat szeretne. Ha ön is tud ilyet javasolni konkrétan, azt is szívesen megfontolom. De nem tekintetek el attól, hogy alaposan szemügyre kell vizsgálnunk azt, hogy a saját intézkedéseink milyen hatással jártak a polgárok, az eurozóna polgárainak főleg életére komolyan mélyrehatóan ezt meg kell vizsgálni, el kell jutni a problémák gyökeréig, és ezzel együtt persze nyitott vagyok minden inputra. Köszönöm. Köszönjük, Ferrer asszony. A Ekon bizottságban a szavazás január 21-én lesz, a plenárison pedig februárban kerül majd napirendre a téma. Ebben tehát akkor megegyeztünk, és ha egy kollégák egyetérnek, akkor most rövid szünetet tartunk a következő napira. Gozez úr kíván szólni, parancsoljon! Önök úr, most nem azzal kapcsolatban szeretnék én itt referálni, hogy ha nem abba az irányba beszélünk, mint a, többek, a többiek, akkor úgymond kelekótyák vagyunk. Nem. Kompromisszumos módosítókra van szükségünk, tizedike van ma. 11 nap áll csak rendelkezésünkre a módosító, kompromisszumos módosítók ö, ö, tanulmányozására. Január 21-e nem realista, mint javaslat, ha pedig igen, akkor majd meglátjuk, milyen eredménnyel jár az. Elnök, köszönöm szépen. Az egyetlen módja annak, hogy ezt a jelentést még a tavaszi tanácsülés előtt meg, elkészítsük, az az, hogy februárban szavazunk róla. Márpedig, ha ez így van, ugye mini plenárisra nincs lehetőségünk, hiszen maga a, a terem erre nem ad lehetőséget, a plenáris terme, úgyhogy ha a tavaszi tanácsra készen akarunk állni a jelentéssel, akkor január 21-én a, taná- a, a szakbizottságunkban szavazni kell arról, februárban pedig a Strasburgi plenáris elé kell terjeszteni. Türünen asszony, kért szót ezzel kapcsolatban? Javaslatom lenne az előadó irányába. Egy ö, órát javasolt nekünk jövő héten, lehet, hogy két órában kellene összeülnünk, valóban hogyha hatékonyak akarunk lenni, akkor több időre van jövő héten szükségünk. Lehet, hogy ez lenne a megoldás kulcsa. Elnök úr, Köszönöm szépen, Türünen asszony, köszönöm a megjegyzését. A titkárság azt mondta, hogy lehetőség van arra, hogy két órában üljenek össze az előadó és az árnyék előadók, hogy időben sikerüljön a módosítókat megfogalmazni, hogyha senki más nem kíván szót, de Gozesz úr, a tupac eh, eh, kell kapcsolatban blokkolás van, nevetséges a parlamentünk, mondja felháborodottan Gozesz úr. Elnök. Gozes úr, megértettem, de most egy másik vitáról szólt ön, nem ugyanarról beszélünk. Persze beszélhetünk a Tupacsról is, kérem. Kérjen szót ezzel kapcsolatban, Gozesz úr, hogyha van mondani valója, tessék most, megoszthatja velünk. Én most nem szeretnék, Béres asszony, én most nem szeretnék uh, itt külön ebben belefolyni, de hát jogalkotók valunk. Gozesz úr is nagyon jól tudja, mint minnyája mások elti, eh, bizottságban. Itt idő eh, korlátok között kell ö, működnünk. Nem lehet eh, határidőket felborítanunk a tanácssal ö, kapcsolatban. Én azt gondolom, a tanácson belül is komolyan ö, vitáznak a multiplikátor hatásról, de hát ö, a tavaszi ö, tanácsülésen a gazdaságpolitikai koordinációról, a növekedési jelentésről fognak tárgyalni. Időkeretekkel kell, kötelező érvényel itt ö, dolgoznunk a parlamentben. Szót kell, hogy ö, kérjünk, és hangoztatnunk kell a véleményünket a ö, témával kapcsolatban, és ezt februárig kell megtennünk, és a nemzeti parlamentekben egy időben folyik a vita, kicsit meglep engem. Gozes úr mm, ellenvetése, itt nem jogalkotási szövegről van szó, ismétlem, Gozes úr. Elnök úr, Gozes úr, engem az lep meg, hogy önök meglepettek. Világosan fogok fogalmazni milyen ütemtervben ö, született meg tavaly a 2012. évi növekedési jelentéssel kapcsolatos kompromisszum. Én voltam a jelentéstevő tavaly. Mennyi idővel rendelkeztünk? Sokkal többen, mint tíz nappal, hogy kompromisszumot dolgozzunk ki. Én nem készítettem erről külön jelentést, nem gondoltam, hogy alapvető fontossággal bírunk, de először is egy első ülésen mindenki elmondta a véleményét, aztán megkértem az árnyék előadókat, hogy egyeztessünk a, az előjelentésről, aztán elmondtam a véleményemet, amikor erre reagáltak, azután módosítókat kaptam, aztán újra a kompromisszumos módosítókról is tartottunk egy eszmecselét, az asszisztensen nincs itt, nem emlékszem mennyi időben e, állapodtunk meg, de több mint tíz nap állt rendelkezésünkre a kompromisszumos javaslatok megtárgyalására, a parlament megosztott. Ha ezt akarjuk kifelé kommunikálni, akkor most rendben, járjunk el így, de akkor gyengítjük magunkat, és már most sokszor a döntéseink elég gyengécskék, ha még inkább gyengíteni akarjuk, hát tegyük. Az előző 2012. évi növekedés jelentésnél sikerrel jártunk, kompromisszumot alakítottunk ide, a kompromisszumhoz időre van szükség. Itt nem csak adok-kapok, vagy tetszik, vagy nem alapon járunk el. Itt valódi kompromisszumokra kell jutnunk, de ahhoz időre van szükség. Elnök úr, megértem ön Gozesz úr, mert a tupac szóló ö, tárgyalásokat lezárták, egy nyilatkozatot várunk, mert egyes frakciók agájaiknak, kételjeiknek adtak hangot. Jele, jelezzük tehát a titkárság felé ezzel kapcsolatos aggájait Gozesz úrnak. Ha egyetértenek, akkor ezt a vitát most itt lezárjuk, és néhány perccel 11 előtt vagyunk, tehát 11 óráig egy kis szünetet tartunk, aztán pedig um, Jean-Claude Juncker óral fogunk egy eszmecserét folytatni, mégpedig utolsó alkalommal, mint Eurócsoport elnökeként, úgyhogy néhány perces szünet után folytatjuk. va? Buon anno. Buon anno. Ok. Obrigado. Okay, anybody else coming to shake? Nem tudom, jön-e még valaki lekezelni, de aztán beszeretnék fejezni a kézerázási szekciót. Okay. Tu It gives me um, pleasure now. Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy a hatos napi rendi pontot felkonferálhatom, gazdasági párbeszéd és véleménycsere Jean-Claude Junckerrel, az Eurócsoport elnökével. Rendszeresen lesz, mit szoktunk cserélni. Jean-Claude-dal, és a gazdasági párbeszéd ezt a párbeszédet formálisra is tette, melyről a hatos csomag, a six-pack szól. Ez mondja, hogy az Eurócsoport elnökekével tárgyal a parlament, tehát ez most már jogi megalapozásra került. Levelemet július 26-án küldtem el, <clears throat> amelyben a januári és a második találkozónkat körvonalaztuk, a januári találkozóban az éves munka programról, a szeptemberi pedig az középidős áttekintésről szól, illetve a tanács által júliusban elfogadott országjelentések vitáját folytatjuk le. Az elnök úr elfogadta meghívásunkat és a javaslatunkat, hogy évente kétszer jöjjön el hozzánk, egyszer januárban, egyszer pedig kora ősszel. Köszönöm szépen készségét és hajlandóságát. Jean-Claude Juncker hosszú időn keresztül, ha jól számolok, 7 éven keresztül volt az Eurócsoport elnöke. Köszönöm a munkát, azt a munkát, és mindig meglévő hajlandóságot arra, hogy eljöjjön a parlamentbe, az ECON szakbizottságba, és vélelmezem, és remélem, hogy az ön utódja e, ugyanilyen koproduktív, e, együttműködő lesz, mint ahogy ön volt. Köszönjük szépen, és nagy érdeklődéssel várjuk most az ön bemutatóját. Terveink szerint egy 10-15 perces bevezetőt fog tartani Jean-Claude Juncker, melyben az Eurocsoport munkájáról, illetve a jelenlegi gazdasági helyzetről beszél, külön kitérve a programországok helyzetére, utána pedig 5 perces kérdés-felelek részeket tartunk. Az új rendszer szerint, tehát még egyszer mondom, hogy 5 percben eh, lehet eh, kérdezni és felelni. Nem, hogyha képviselőtársunk 5 perces kérdést tesz fel, akkor Jean-Claude Juncker nem tud válaszolni. De hogyha rövidre fogják magukat, akkor a válasz is rövid lesz, és ilyen módon dinamikusan tudunk eszmét cserélni. Biztos vagyok benne, hogy ez az új formátum működik. Ezzel már is megadom Jean-Claude Junckernek a szót. Elnök asszony! nagyon nagy elvárásokkal néz a találkozónk elébe, de hát lássuk meg, hogy sikerül-e jól tájékoztatnom önöket. Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim, kedves kollégák, kedves barátaim, sokan barátaim önök között. Most utolsó alkalommal járulok önök elé, de itt nem nosztalgiáról van most szó, hanem cselekvésről. Ezzel azt szeretném kifejezni, hogy a 2012-es év az eredmények szintjén az euróvezetben inkább jó évnek tekinthető. Jó év volt, és ezt a jó évet, ezt a boldog új évet mindenkinek szívből kívánom idénre is. távolraható döntéseket hoztunk. Stabilizáltuk az eurót, holott egy évvel ezelőtt, 2012. januárjában nagyon sokan azok közül, akik ránk figyelnek, és közülünk is néhányan úgy véltük, úgy vélték, hogy bizony vesztébe rohan az euró. Csődbe jut az euró. Főleg az angol száz országokban úgy vélték sokan, hogy az euró 2012-ben majd darabjaira hullik. Annak fényében gondolták így, amit tapasztaltak, de látható, hogy az euró még él, Görögország, amelyre ö, azt jósolták, hogy elhagyja majd az euróvezetet, nem hagyta el az övezetet, sőt, nagyszerű kiigazítási reformokat hajtott végre, és azután tehát, hogy az európai stabilitási mechanizmus bevezetésére sor került, azután, hogy a mentő tervre, ezt nem szeretem ezt a mentőterv, mentőcsomag kifejezést, de mégiscsak a görög mentőcsomagot bevezettük, a fiskális paktum megszületett, ezután sikerült a spanyol banki ágazat problémáira is megoldást találni. Mindennek hála 2013. januárjában sokkal jobb helyzetben vagyunk, mint egy évvel ezelőtt. Ami a módszereinket illeti, az eurócsoport irányítása területén, ezen módszer, hiszen most valahol egyfajta leltárt készítek a munkámról is, inkluzív módon dolgoztunk, ugyanis a közösségi módszer nem feltétlenül érvényesült az euróvezetben, de minden euróvezetbeli országot figyelemmel követtünk, megvizsgáltuk helyzetüket, átgondoltuk egymás után az egyes országok különböző elvárásait, közösségi módszer szerettem volna mindig megvalósítani, tehát, hogy azok, akik nem övezeti tagok, azok se érezzék úgymond Európa legényeinek magukat. Tehát mindig inkluzív, bevonó öm, volt a módszerünk, és ennek voltak óriási hátrányai is, hiszen időigényes volt, és marad ez a módszer ez a módszer a munka napra is kihatással van, hiszen minden felkérésre, minden telefonos felkérésre válaszolnunk kell. És ezen módszer miatt sokszor hajnalba, éjszakába és hajnalba nyúró euró csoport ülésekre került sor. Mivel az euró a közös valutánk, minden egyes euróvezeti tagállam valutája, ezért minden országnak jogai és kötelességei vannak, de lehetősége is arra, hogy szót kérjenek. Látjuk, hogy milyen közepesek, gyengécskék voltak az eredményeink, ezért sokszor több mint három órára volt szükségünk az eszmecserére, és mindenkinek meg kellett adni a szót az asztal körül. Az utódom és úgy gondolja, hogy ez talán nem annyira időgényesen kell megvalósítani, mint ahogyan én, ezt én tettem, de hát majd meglátjuk. Hat hónap után meglátjuk, milyen eredménnyel jár az, hogyha nem adjuk meg minden egyes tagállamnak megfelelő szólásra az időt. És akkor még nem beszéltünk az euróvezeten kívüli tagállamok véleményéről. 2012-ben megszületett az Európai Adóügyi Szerződés, és hatályba is lépett, miután március másodikán aláírásra került, hiszen több mint 12 tagállam az Európai Unióban ratifikálta. Vannak még olyan tagállamok az euróvezetben, így Belgium is, Hollandia, amelyek nem ratifikálták a szerződést, de ez a helyzet Luxemburg esetében is. Ezen ratifikációk még nem biztosítottak. De ez semmiképpen nem változtatja meg a szerződés hatályba lépését. Luxemburgban például most már nemzeti hangot is üthetek meg, mint a múltban, a zöld párt nem fog mellette szavazni a szerződésnek, mert úgy véli, hogy riasztó a szerződés, és elege van a zöldeknek a német diktátumból, úgymond, most az ő hangjukat hallatom itt. A Luxemburgban néhány parlamenti képviselő így módon gondolkodik, én nem osztom a véleményüket, de alkotmányi többségre van szükségünk, kétharmados többségre, ezért más parlamenti nem kormánykoalíciót képviselő párthoz is fordulnunk kell, hogy a ratifikáció megtörténhessen a luxemburgi parlamentben. Azt gondolom más tagállamokban is van hasonló helyzet. Ami fontos, az az, hogy független hatóságot találjunk, és hogy ne csak ítélkező, költségvető szavakat halljunk a másik tíz tagállamból, így Luxemburgból is, hogy egy független hatóságot lehessen létrehozni, valami újat kreálva, és ez nem lehetetlen, de nagyon nehezen megvalósítható feladat. A nagy tagállamokban szakértők vannak mindenütt, akik kiváló elemzéseket végeztek, de a kis tagállamokban egy kicsit már összetettebb ezt a célt elérni, de siker fogja koronázni a munkánkat. Ami az európai stabilitási mechanizmust illeti, én még néhány napig a kormányzók tanácsának elnöke vagyok, és a mechanizmus bevezetésre került. Ki gondolta volna 14 hónappal ezelőtt azt, hogy képesek leszünk, úgymond, hogy úgy fogalmazzak, egyáltalán létrehozni ezt a mechanizmust. Tető alá hozni. Arra kell most ügyelnünk, hogy az európai stabilitási mechanizmus az eredeti feladatait tölthesse be. Így a közvetlen feltőkesítését is a bankoknak. Ezzel kapcsolatban azután, hogy az egységes felügyelet bevezetésre kerül, majd még megállapodásra kell az önök parlamentjével és a tanácssal jutni. Azt terveztük, hogy elfogadjuk azon gondolatot, mely szerint a közvetlen banki feltőkísítés úgy történhessen meg, hogy az a bevezetett európai rendszer belül történik meg. Más kérdések is felmerülnek, ezek pedig még a múltból, múlt örökségeként léteznek. Nos, visszahatólag alkalmazhatók-e az intézkedések, vagy pedig az európai mechanizmus csak és kizárólag az új problémákra alkalmazhatjuk-e. Személy szerint én úgy vélem, hogy bizonyos visszamenőlegességet a mechanizmus számára lehetővé kell tennünk, ha nem így járunk el, akkor valahol magát az értelmét veszítheti el részben a mechanizmus. Nem szabad, hogy hibásak legyünk abban, hogy esetleg a visszamenőlegesség megvalósítása nélkül egyfajta olyan eszköztárral rendelkezünk, amely lehetővé teszi a bankok tőkésítését. Minden egyes döntés, amely ez irányba hat, az csak konszenzussal a tanács, valamint a kormányzói tanács együttes határozata alapján történhet meg. Én azt szeretném, hogy ez még 2013 első negyedévében megtörténhessen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! képviselő hölgyek és képviselő urak. A Van Rompuy jelentésről szeretnék néhány szót szólni, magam is hozzájárultam, önök is emlékeznek bizonyára arra, hogy először egy közös jelentésről volt szó, a négy elnök írta volna azt meg, emlékeznek önök és arról, hogy a bölcsek jelentéseként nevesítettük ezt a jelentést, hogy aztán a tudományos megfogalmazás, így kellene, hogy szóljon vagy sem, hát bizony alapvető kételjeim vannak azzal kapcsolatban, hogy valóban bölcsekről kell szólnunk. De teljes mértékben Herman von Rompuy elnök úr vállalta föl a jelentés elkészítését, és őszintén szólva, és ezt én nyilvánosan is elmondtam, bizony kiábrándító volt az eredmény. Arra alap gondolatban azt akartuk megvalósítani a jelentéssel, és ezt elfelejtjük néha, hogy az elkövetkező évtizedek programját, iránymutatását, a szolidaritás értelmét kívántuk megfogalmazni ezen jelentésben az elkövetkező évtizedekre. Az amerikaiak felé és mások felé is szerettünk volna szólni, de az amerikaiak és mások is azon tűnődnek el most, hogy az elkövetkező évtizedekben az Európai Unió milyen irányba kíván lépni. Igen röviden, rövid látó jelentés született, hiszen a végleges iránymutatás, jövőkép nem létezett a tanács, Európai Tanács ülésekor. Ez így van. Ugyanakkor Van Rompuy úr a tanács elnökeként júniusig olyan feladatot vállalt magára, amelyet remélem újító szellemben tud megvalósítani, és remélem, hogy közösen majd a bizottság elnökével látják, hogy ebben a mm, csoportban már az euróövezet elnöke nem szerepel. Egy gazdasági, gazdaságpolitikák koordinációját ex ante módon jelentésbe fektető jelentés szülessen. 97 óta beszélünk a gazdasági, gazdaságpolitikák koordinációjának megerősítésére, és Robertrel együtt egy annó egy olyan állásfoglalást dolgoztunk ki, ahol kimondtuk valóban a gazdaságpolitikák koordinációjának megerősítése alapvető fontossággal bír, és nem mondhatjuk azt, hogy a frankfurti ö, kar erősebb, és a gazdasági politikai kar pedig úgymond Brüsszelben nem olyan erős. 1997 óta szólunk erről. Nagyon sokan annó elutasították ezt a véleményt, de ma ők azok, akik valóban kiállnak ezen gondolat mellett. Itt most egy Luxemburg mal határos kis országról, egy kis király beszélek, Welcome to the club! Üdvözöljük Önöket is körünkben. Minden egyes alkalommal, amikor egy kormány alapvetően strukturális politikát pártol, akkor az euróövezetben is azon miniszterek, akik egy kormány által elképzelt és megtervezett ilyen gazdasági reformot valóban végrehajthassanak, és más országokban is megvalósulhasson ez. Érdekes vita ez különben. Ahol a, a nyilatkozatok kifejezetten hangzatosak, Viszont az eredmények igencsak gyengécskék, és azon kell elgondolkodnunk egymás között, az eurócsoporton belül is, hogy hogyan lehet ezt megoldani. A szociális dimenziójáról is szólnunk kell a gazdaságpolitikának, az Európai ö, Gazdasági és Monetáris Uniónak. Nem szeretném, hogyha a szociális dimenzió Van Rompuy úr jelentésében eltűnne, eltűnne annak fényében, hogy ő milyen elemzést végez. Én ragaszkodom meggyőződéssel ragaszkodom, és szükségesnek is látom, hogy a szociális dimenziót is fejtsük ki, és az EMU-ban mi is igen egy ö, ö, legális, minimál bérben állapodtunk meg. Itt nem csak a javainkról van szó, nem, hanem az konkrétan kell szólnunk a szociális dimenziójárónak, olyan minimális munkavállalói jog alapon keresztül, ahol a munkavállalók valóban élhetnek ezzel, ha nem, akkor igenis egy olyan legális szociális minimál bér felé kell ellépnünk, el, elindulnunk, ahol minden egyes tagállamban ez megvalósítható. Ha nem, akkor a munkavállalók, még ha egy kicsit, kicsit marxista módon is fogalmazok, a dolgozók, a munkások ezt nem fogadhatják el. Igenis, szolidáris elemeket is be kell építenünk Van Rompuy úr mandátumába. Egyet kell eh, értenünk ebben, egyrészt elfben, másrészt pedig eh, a banki kérdésekről, és egyet kell értenünk azon iránymutatásokban, amelyek általános érvényűek, eh, a letéti garancia terén is. Egyébként nem tudunk megállapodni a, a szerződés megvalósításában is, és a mi agytröztünkben, think is a garancia alapról, a letéti garancia alapról is beszélnünk kell. Sharon, sem Görögországról, sem Portugáliáról nem szólnék külön, de óriási előrépést tettünk Görögországban, hála a kormány eltökélt szándékának, hála a parlamentálás foglalásának Görögországban, és a, és a társadalom erőfeszítéseinek is, hiszen ott óriási erőfeszítéseket tettek a mm, kiigazítási program végrehajtásában a görögök. Sokszor elfelejtünk erről szólni, elnézést, Marian. A, két, kett, a kettős és a kettes és az hatos csomagról nem szóltam, eddig elnézést kérek, de majd, ha önök is kívánják erre visszatérünk, köszönöm első körben a szót. Köszönöm. Jean-Claude, egy kicsit lemaradtunk időben, remélem, hogy a képviselők segítenek az időterv betartásában, és mégis sok kérdésen át tudunk menni. Először a néppárt részéről Jean-Paul Gozeznek adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Visszaveszem azt az egy percet, amit elvettél tőlem. Elnök asszony, a néppárt nevében azt tudom mondani, hogy öröm volt együttműködni Juncker úrral, és ugyan nem nosztalgiázunk, most azt mondtuk, de azért úgy gondolom, hogy ide tartozik, hogy még az ismeretlen új elnök munkájának felvétele, funkciója felvétele előtt érdemes és szükséges elmondani, mennyire nagyra becsüljük Juncker úr munkáját, mindazt, amit az Eurogrupon belül csinált. jean ha megengeded, akkor de az előbb szabadkoztál, hogy te nem vagy bölcs. Szerintem megérdemled ezt a jelzőt, sőt, egy olyan bölcs vagy, aki egyben nonkonformista is, és az már nagy eredmény, ha valaki nonkonformista bölcsként mehet bele a történelembe. Erőteljes voltál, ugyanakkor kiegyensúlyozó, nagyon sok személyiség, jegyed, rugalmasság is ide tartozik. Állítólag ugye röviden beszélek. Most az eurozóna kapcsán azt halljuk, Franciaországban mindenképpen ez a helyzet, hogy egy újfajta sztereofónia van kialakulóban, mert ugye ott van Merkel asszony, aki a nehéz évek után most azt ígéri nekünk, hogy ki lábalunk a válságból, és Holland urat is halljuk, aki azt mondja, hogy a válság nagyja már mögöttünk van, és ez most jó hallani, hogy német és francia szájból is nagyjából ugyanaz jön, hogy Európa gazdasági válsága talán túl, túllépünk majd rajta egyszer. Nem tudom, hogy te nonkonformistaként mit mondanál erre. I don't need uh, three minutes. You know, because I have understood the suggested. Le mondok a három percemről, értettem a kérdést. Nem vagyok abban biztos, hogy az a látszólagos összhang, ami most Holland úr és Merkel asszony között van, e, ez még egy szimfóniát ad ki, ez a harmónia, tehát e, te egy kicsit talán pozitívan fogalmazol. A franco-német e, tengely nem mindig ö, ö, elégítette ki ezt a kritériumot. Ö, voltak jó időszakok, évtizedek is akár, amikor egyértelmű volt az összhang, és erre lehet nem most nosztalgiázni, hogy akkor a baloldal összhangja valósult meg. Ugyanakkor nem értek ez egyet azokkal sem, akik azt mondják, hogy a előttünk álló évek ne lennének nehezek. Nehezek lesznek, egyes államokban pedig különösen, ahol súlyos problémákkal néznek szembe, de a megoldás elkezdődött, és az első adag gyógyszert, és hát persze a, a bátorságot a politizáláshoz most ott már beinjektálták a rendszerbe, ugyanakkor nous amène à penser. Vannak olyanok, akik mindig csak. Ott már! Kicsit halkabban Atvár mondja, németül Juncker úr. Értem, amit mondasz, és, és tudom, hogy a kis tagállamoknak mindig hangosabban kell beszélniük, ezt én értem. Mit mondasz? Ja, Aber ah, wenn man die Partituren dauernd verwechselt. Äh, nem sikerült venni a párbeszéd minden részét a tolmásoknak. No, hát ha már a zenénél és a harmóniánál tartunk, úgy gondolom, hogy a nemzeti parlamenteken keresztül azt már szabad mondanunk, hogy a legrosszabbon túl vagyunk, de túlzottan optimista kijelentéseket sem szabad tenni szerintem 5 5 perc, mond 5 perc, 0, 1 másodperc. Ez volt a rövid kérdés akkor, ha jól értem, mondja az elnök azt mondja, kicsit szarkasztikusan. Hát ott már hibája, ő beszélt vele. Jó. Jó, akkor ott már a hibás. Most Elizinek adok szót. Igen, én nem dus... Köszönöm szépen, elnök asszony! A szocialisták és demokraták nevében én is azt szeretném mondani, hogy bár nem voltunk mindig azonos véleményen, az ön szakértelmét, kompetenciáját a szakértőgyűléseken egyszerűen el kell ismernünk. Nagyon nehéz időszakot tudunk magunk mögött, és ön jól vezette az csoportot. Milyen feladatok előtt állunk? A fő kérdésem az Eurócsoport jogkörére, illetve az elnök jogkörére utal. Az egyik elnöki jogkör és az Eurócsoport feladata éppen a pénzügyi stabilitás megteremtése és az itt javasolt megoldások végrehajtása. Kérdésem erre vonatkozik a receptekre, megoldásokra. Hiszen vannak olyan országok, amelyek eh, szigorúan betartják a konszolidációs eh, recepteket. Működik a tolmácsolás? kérdezi a felszólaló. Szóval a konszolidáció maga nem probléma. A probléma sokkal inkább a konszolidáció tempójában keresendő, hiszen vannak országok, amelyek kőkeményen, fenntartás nélkül végrehajtották a konszolidációs intézkedéseket, és nem gondolták, hogy ezzel gyengítik a gazdaságukat, növelik a munkanélküliségüket. És azt tapasztalták, hogy a konszolidáció sokkal nagyobb recesszióba sodorta őket. nincs -e tehát szükség arra, hogy a recepteket újra napirendre vegyük, és elgondolkozunk azon, hogy milyen tempóban kell eh, a konszolidációt végrehajtani, hiszen van, van mit tanulnunk ebből. Je dirais à Elisa Feltelnök asszony, azt mondanám Elizának, akivel kart-kartba öltve évek óta dolgozunk együtt, hogy magam is számos kérdéssel küzdök, amikor a konszolidáció üteméről van szó az Európai Unióban. Egyes kormányoknál látjuk, milyen tragikus méreteket ölt a munkanélküliség egyszerűen 11 százalékot meghaladó, lesújtó méretű az a munkanélküliség, holott mindig is a közös valutától vártuk az előnyöket, mely szerint a társadalmi egyensúlyok szinte pozitívan fognak kiegyensúlyozódni azok számára, akik dolgoznak de a munkanélküliek száma növekszik. Szinte ö, szabály helyett kivételé vált, amikor az emberek munkát találnak. És az Európai Unióban aktívabb munka munkaerőpiaci politikákat kívántunk bevezetni. Ez az első gondolatom. Másodszorban én egy kisebbségi iskola képviselője vagyok az eurócsoporton belül, amely azt szeretné, hogy a jelentős struktúrális ö, ö, kiigazítási erőfeszítéseket tevő tagállamoknál, mint Portugália, Írország, Spanyolország, Spanyolország, Görögország, Írország és Spanyolországgal érvelek most, tehát azt szerettem volna, hogy egy olyan rendszert vezessünk be, amelyet nem paternalista módon mondom én itt, nem atyáskodva, de hogy kompenzáljuk, díjazzuk az ilyen erőfeszítéseket. Én ezt szerettem volna, több alkalommal javasoltam is, hogy Portugália mm, szempontjából például magát a mechanizmust finomítsuk, hangoljuk finomra, és például költségvetési szempontokból is úgymond kompenzáljuk az ilyen országok jó cselekedetét. 4 perc, 17 másodperc. Igazi versengés alakult ki, és az Aldénak, Aldéból Klinc képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm. Nem tudom, hogy ön bölcse elnök úr, de azt tudom, hogy meggyőződéses európai. Bármikor megjelent előttünk, mindig eh, arról tett bizonyságot, hogy Európát nagyon fontos ügynek tartja, és ezért a liberálisok nevében szeretettel köszönöm önnek ezt a munkát. Két kérdésem. A Európa válasz a globalizációra. Előrelépéseket teszünk a közös piac elmélyítésében, de ugyanakkor a közös piac elmélyítése elől több ország ki akar térni, miközben az eurozóna számára ez még nem elegendő. El kell mélyítenünk az integrációt. Hogyan látja tehát annak a veszélyét, hogy az eurozóna országai és a többi tagállam eltávolodnak, hogy egy kétsebességes európai jön létre. Másrészt a tanács az elmúlt időben nagyon sok fontos projektet indított útjára, gyakran úgy, hogy a parlamentet nem vonta be a kormányközi módszer választásával. És úgy gondoljuk, hogy ez nem felel meg a Lisszabon szellemének. Hogyan látja ön ezt a lehetőséget? Ezt a kérdést. A Wolf által feltett két kérdésre válaszolva. Elmondanám, hogy mindig igyekeztem az euró tagállamok és az eurón kívüli tagállamok közötti különbség elmélyülése ellen dolgozni. Az ellen dolgoztam, hogy elmélyüljön. De ugyanakkor vannak olyan államok az EU-n belül, akik elkötelezték magukat amellett, hogy átveszik a közös valutát, és van két állam, az Egyesült Királyság is Dánia, akik nem vezették be az eurót, és a két csoportot nem lehet egységesen kezelni. Van úgy egy különbség mondjuk Dánia és Lengyelország között, vagy a Cseh köztársaság és az Egyesült Királyság között. Ilyen módon úgy gondolom, hogy a kiinduló helyzetet, az alaparchitektúrát figyelembe kell venni. Van két állam, amely nem akar belépni az eurozónába is vannak a többiek, akik még nem tagok, de szeretnének hozzá válni. És a két csoportot differenciáltan kell kezelni, és differenciáltan kell hozzájuk viszonyulni, de mindig amellett dolgoztam, hogy ne jöjjenek létre új falak Európában, hiszen évtizedeken keresztül fal választotta el erre Európa egyes részeit egymástól. Máskülönben pedig úgy gondolom, hogy az eurozóna, mint az Európai Unió szubstanciális része, jót, jól tenné, hogyha a közösségi módszer e, mellett szállna síkra, és nem a kormányközi módszert alkalmazna. Hiszen e, ez nem csak intézményi, hanem gondolkodási káosz e, nyoma, nyomát mutatja meg. Nem vagyok Konfúciusz nagy barátja, de gyakran ugye az embernek egy beszédben Konfúciuszra is utalnia kell, ezért tehát utána olvastam Konfúciusznak. Konfúciusz azt mondta, amikor a szavak elveszítik a jelentésüket, káosz következik be. Nem én mondom, Konfúciusz mondta, hiszen ő mondta, amikor a szavak elvesztik jelentőségüket, bet következik a káosz. Wolf van még idő, hogyha még egy kérdést akarsz feltenni, vagy elégedett vagy a válaszsal? Barátom és szomszédom arra kér, hogy feltegyek még egy kérdést, ami pedig az nemek közötti egyenjogoságot illeti. És nagyon sajnáljuk, hogy az LKB kulcs pozíciójában még nincsen továbbra sem egyetlen ő sem. Hogyan látja ezt, hogy mennyiben változhat -e meg ez a helyzet. Egyetértek ezekkel az aggályokkal, ennek a szakbizottságnak az, valamint a szervezet plénum aggájaival. És nagyon is jól értem, hogy a, a belga, francia és a német uh, igazgatósági tag kinevezését nagy lenézéssel tekinték, azért mert férfiak, és nem sikerült nőt választani. Hát beszéltünk erről többször, és azt kell, hogy mondjam, hogy még a legutolsó választások előtt is egyetértését fejezte ki a mi meglátásunkkal, véleményünkkel. És um, amikor azt mondtuk, hogy valakinek a megválasztását visszautasítjuk, azt mondta, hogy igen, én is ezt kívánnám. De hát ez már a múlt, tehát most pedig epik kollega kap szót az ECR-ről. Nem, még egy rövid észrevételt szeretnék tenni. Abszolút amellett vagyok, hogy az eurózónában képviseltessék magukat jobban a nők a felügyeleti mechanizmusban is. Biztos, hogy lesz egy nő, mégpedig francia nőt fognak megválasztani, érzésem szerint. Hallották, itt hallhatták először ezt a hírt, tessék, Epping kollega. Köszönöm, elnök asszony. Juncker úr, hamarosan elhagyja posztját, amelyen 8 éven át működött. Nyolc év politikai értelemben szinte örökkévalóságnak számít, lehet, hogy Luxemburgban nem, nem, de Európában igen. Mi a legfontosabb tanulság, amelyet ön az eurozóna elnökeként, az eurocsoport elnökeként levont tanulságképpen, és milyen személyes tulajdonságokra van ön szerint szüksége egy eurozóna elnöknek? Ugye egyes jelölteket már megismertünk, milyen tanácsokat adna neki, vagy általában az utódjainak, és szeretnénk önnek még egyszer köszönetet mondani eddigi munkálkodásáért, és élvezze a luxemburgi létet, ha nem is ezen a poszton már ezek után. Die Deutschen, wenn sie denken, man hört ihn. A németek, figyelj csak meg, állandóan megjegyzéseket tesznek az hazám nagyságára. Luxemburg egy nagy hercegség szemben a kis köztársaságokkal, amelyek körbeveszik. Tehát tudunk mi ezzel a kérdéssel, tudjuk ezt kezelni. Néha nehéz volt, de azért mi tudjuk ezt kezelni, hogy nem vagyunk hatalmas ország. Utódomnak, hogy mit mondanék Hát nyilvánosan ezt nem tehetem, nem is lenne illendő. Valószínűleg férfi lesz, lehet, hogy nő, de ettől függetlenül nem illik neki megmondanom, hogy mit csináljam. Nem. Pláne nyilvános fórumon nem. Egyébként a nyilvános jó tanácsok, azok németül, ha fordítjuk, akkor tulajdonképpen pofonoknak számítanak ráslág és slág a két szó, tehát ettől tartózkodnék. Ráadásul még azt sem mondhatnám, hogy ez a 7-8 év elnökség felhatalmazna engem arra, hogy végső tanulságokat megfogalmazzak. Ö, ha spontán kéne válaszolnom, akkor negatív lenne a válasz, mert itt van a fejemben mindaz, amit nem oldottunk meg, de az is persze, amit megoldottunk. Sok tévedés, sok jó döntés. Tehát még nem tudom ezeket érdemben egymással szembeállítani és a tanulságot levonni. Tehát nincs, ugye látjuk, hogy a válság gyors megoldása nem sikerült, de azért sok jó dolog sikerült. És van, ami tovább tart, mint hinnénk, van, ami nem. Tele van a fejem olyan gondolatokkal, amelyek még számomra is nyitottak, foglalkoztatnak 82 óta, ha mondhatnám még akkor, épp hogy csak elkezdtem az európai politizálást, és mindmeg nem tudom rájuk a választ, mert Európa komplex dolog, és ezt nem szabad alulbecsülni, ezt a komplexitást. Nagyon sokféle érzékenység van, és most nem csak a kis Luxemburgról beszélek, én kis luxemburgiként most már azért sokat megtudtam a tagállamokról, a szomszédainkról, hogy milyen érzékenységeik vannak. Ugyanakkor azt látom, hogy azon kívül, hogy a hazámat lebecsülnék, mert kicsi, kevesen veszik a fáradtságot, hogy meg, megpróbálják a világot luxemburgi szempontból látni. De ez a sok-sok tapasztalat, amit szereztem, ez mind-mind szükséges is ahhoz, hogy bármit az ember tenni tudjon. Tehát tanácsom tulajdonképpen ez lenne, hogy gondolkodjon sokat, nézzen sok szempontból meg mindent, és szeresse a felabarátait és a szomszédait az, aki ezen a poszton tovább működik. Próbáljon beleérezni abba, amit ők gondolnak. Nyűk a választ, most akkor a zöldeknek adok szót. Mi is meg szeretnénk köszönni Juncker úrnak a nyílt szavakat, amelyeket folyamatosan a nyilvánosság előtt hangoztatott, és a világos elkötelezettséget Európa mellett, egy erősebb európai együttműködés mellett, az európai gondolat mellett, és ö, ezen belül emellett a szociális kérdések iránti érzékenységét is köszönjük, és azt is, hogy ö, mindig is látta, hogy mennyire veszélyes az a talaj, amelyen mozog, de ezt jól látta hogy kritikus módon is megnyilvánuljunk, szeretnénk tudni, hogy hogyan lehet, lehet megegyezni két ország, ugye Ausztria és épp a luxemburgi nagyherzesség gátolja a, az automatikus adat cserét az USA-val, illetve a közös kamatlábat. Mi az önálláspontja a tekintetben, hogy a harmadik országokkal szemben milyen adatokat szabad lehet kiadni, és mi lesz a kamatlábakkal. Szeretném, nem lenne szép legköszönési ö, gesztus az ön részéről, hogyha sikerülne elérnie azt, hogy a romatlábakra vonatkozó irányelvet elfogadnánk, ez szerintem nagyszerű megkoronozása lenne az ön működésének, és persze a válság megoldásának is egyik pillére, hogyha végre sikerülne tenni valamit az adóparadicsomok ellen. Az első kérdésére válaszának, ugye. Dicsért engem, ez, ez volt az objektív rész a felvetésében. Ezt köszönöm, és ezt gratulálok. Ha schon sehr freundlich in der Vergangenheit. Also dafür brauchen Sie es nicht zu entschuldigen. Tehát der Frage von... Äh, Tehát, amikor dicsért, az, azzal csak egyet tudok érteni, ami pedig a kamatlábakról szóló irányelvet illeti, régóta foglalkoztat minket, bár ez a kérdés olyan kérdés, amit az ECOFIN-nek kéne megtárgyalni, és nem az Eurozóna munkacsoportnak, de tudjuk, hogy az önt is befolyásoló német sajtó ezt nagyon kiemelten kezeli, és persze a, a bizottság az a illetékes biztos is, akiről én csak nagy megbecsüléssel tudok beszélni. Bár nem ért, de előfordulnak néha nem bölcs gondolatok is, amelyek elhagyják a száját. Ami az eurozónát illeti, lehet engem szidni, de Luxemburg wird sie... De hosszú távon igazolni fog a történelem. Luxemburg meg fogja önöket újra meg újra lepni. Pont azért van egyáltalán kamatláb irányelv, mert valaha ezt egy luxemburgi javasolta, mégpedig pontosan az igazságtalan adó verseny elkerülése érdekében. Tehát ez pont Luxemburg javasolta, ezt ne felejtsük el, miközben Luxemburgot vádolják, engem, eh, meg engem is, amikor pénzügyi miniszter voltam, hogy, hogy Luxemburg is adóparadicsom. Mindig nagyon odafigyeltem, amikor befektetők jöttek, és összehasonlítottuk a belga, német, holland, luxemburgi helyzetet, akkor mindig kiderült, hogy ö, ö, Luxemburg nem biztos, hogy a legnagyobb bűnöző. Ö, én tudnék erről hosszan mesélni, hogy a nagyok is miket csinálnak. Minden adóharmonizációs törekvés egyébként az EU-ban Luxemburgból indult ki. Mind, mind, mind. A hozzáadott értékadó, a fogyasztási adó utolsó pillanatban mindegyik az igazságtalan verseny meg szorítása. Tehát én nem kérek kioktatást ezen a területen, mert én személyesen, de Luxemburg általában mindig fellépett a, a korrupció, a pénzmosás ellen, és gyakran még nagyon fel is kavartuk az állóvizet, pont mi, amikor kevésbé ilyen ügyeiről ismert nagy államok nagyon érzékenyen reagáltak a luxemburgi javaslatra. Nos, a kamatláb irányelv ö, ügyében is még majd pozitívan meglepi önöket Luxemburg. Attól félek, hogy viszont kérdésre nem tudjuk megadni a időt, és most a Guénak szeretném megadni a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Eh, Köszönöm, elnök asszony. Meg szeretném köszönni az Eurócsoport elnökének, Jean-Claude Junckernek, hogy itt van körünkben. És vissza szeretnék kérni, térni a megmentési programok eh, történetéhez, az Euró megmentését szolgáló programok, illetve a kiegészítő programok történetéhez. Nagyon fontos, hogy megértsük, hogy ki felel azokért a politikákért, szakpolitikákért, amelyeket végrehajtanak. Hogy mondjak egy konkrét példát? A mai ülésre elkészült dokumentum világosá teszi, hogy a portugál célokat nem lehetett elérni. Például a megnövekedett adókulcsok az adóbevételek csökkentéséhez vezettek. Ahhoz tehát, hogy az ember a célokat elérje, reform, meg kell reformálni a szigorú fellépést. Elnök úr, a tegnapi jelentés a portugál költségvetés csökkentésére tesz javaslatot, már pedig ez a szociális állam számára lesz egy hatalmas csapás, óriási munkanélküliséget fog kiváltani, jelentős csökkenéshez vezet majd a közoktatás, a felsőoktatás, az egészségügy és a szociális kiadások területén. Kérdezem tehát, hogy hogyan is néz ki ez a program. Hogy képzelik el, hogy ez sikeres lehet? Más ö, szervek, mint például az IMF, olyan javas, javaslatokat készítenek elő, pedig az IMF egyáltalán nem demokratikusan elszámoltatható. Elnök úr, a kérdésem a következő. Hogyha megnézzük az elmúlt években elfoglalt álláspontját, akkor látnunk kell, hogy az európai szociális államot teszik tönkre azok az intézmények, amelyek voltaképpen semmilyen demokratikus ellenőrzés alatt nem állnak. Ezért sikerült hát az európai projekt, kérdezem. kérdezem. Utolsó kérdés pedig az ön pozíciót illeti, kérdezem, ki felel mindezért, illetve mit lehet tenni mindez ellen? I'm invited to be short. Uh, je partage vos interrogations. Magam is osztom a kérdéseket, de a következ, következtetéseiből nem mindegyel egyikkel értek egyet. Ami az intézmények demokratikus minőségét illeti, amelyek tanácsolnak minket, javaslatokat tesznek. Igen, ami az IMF-et illet, ez így van, a központi bankkal kapcsolatban is így van, és az Európai Bizottsággal kapcsolatban is így tudok szólni, ugyancsak az OCD vel kapcsolatban is ez a véleményem, bár a trojkának nem tart, tagja az OECD. Az OCD. E. OECD. A döntéseket az eurócsoportban hozzuk meg. Mi részletekben menően az intézkedésekről, egyes euróvezeti országokban foganatosító intézkedésekről soha nem döntünk. Én mindig is így gondoltam, és gyakran el is mondtam, hogy nem ez a jó módszer. Én mindig is úgy gondoltam, hogy részletekben menően kellene foglalkoznunk ezen intézkedésekkel, nevezetesen a görög intézkedésekkel, hiszen a leggyengébbeket célozzák meg, nem pedig azokat, akiknek az anyagi helyzete ö, kedvezőbb. Én egyébként bátorítom, minden erőmmel azon vagyok, hogy a görög kormány már most ö, a külföldre, ö, ö, Londonba, Frankfurtba kivándorló tőke áramlást ö, mindenképpen ö, gátolja meg, a kedvezményezett országok a lehető legkiváló módon működjenek együtt azon görög hatóságokkal, amelyek mindent megtesznek a, a dolgok javítása érdekében, és ne azokra kiabáljanak, akik ugye a milliómos, milliárdos görögök, akik nem fizetnek adókat, nem. Sokkal figyelmesebbnek kell lennünk az intézkedések részleteivel kapcsolatban. Magam is néha azt mondom, hogy görög minimál bér ne csökkenjen. Én magam is ez, el, ez ellen harcoltam, hogy nehogy véletlenül csökkentsük a minimálbért Görögországban, de hát én azt remélem, hogy demokratikusabbá váljanak a határozataink. Sajnos megint csak az idő, az óra kegyeg, és Sharon azt mondja, hogy túl bőbeszédő vagyok. De hát én igenis, utoljára vagyok itt, ezért vannak privilégiumaim. A problem is we're 20 problémám az, hogy 25 perces késésben vagyunk, és 5 nagyon csalódott képviselőtársunk lesz, aki nem tudja feltenni a kérdést. Ugye ez inkább azzal magyarázható, hogy későn kezdtük az ülést, nem azzal, hogy, hogy túl hosszan kérdeztek. Az EFD részéről adom meg a következő kérdésnek a szót. Köszönöm, elnök asszony! Köszönöm, elnök úr, hogy utoljára eljött közénk. Az euróválság során az eurózóna észak és délre tűnt ketté oszlani, más-más megoldási javaslatokat találtak északon és délen. Például az adósság közös viselése tekintetében másként gondolkoztak délen és északon. Hogyan látja, visszatekintve a múltra ezt a megosztottságot? hogyan jött létre ez a megosztottság az északi és déli országok között, és hogyha a jövőbe tekint, mit lát? Való igaz, hogy kicsit késve kezdtük az ülést, mert mindenkit szerettem volna üdvözölni. Amikor Merkel ura és Holland, Merkel asszony és Holland úr találkoznak, persze ők mindig rendőri kísérettel érkeznek, én nem én magánemberként érkeztem. Nem gondolom, hogy ez a igazi különbséget kell tenni az északi meg a déli országok között. Azok, akik ezt a különbséget fölállítják, Na, azok azok, akik a megosztottságot keresik akár északról, akár délről, de nincsen igazi objektív alapja ennek a kettősségnek, ennek a megosztottságnak, ennek a distinkciónak. Valóban meg vagyok róla győződve, hogy az északi és a déli, a keleti és a nyugati országoknak egy irányban kell tovább mozdulniuk. És azoknak, akik északon úgy gondolják, hogy sokkal sikeresebbek, sokkal több eredményt értek el, mint a déliek, azt javaslom, hogy vizsgálják meg az elmúlt tíz évi gazdasági mutatóikat, és láthatják, hogy nem mindig olyan csodálatos mutatókat értek el, mint most. És a délieknek, bárkit is osztunk be ebbe a kategóriában, déliekről azt kell, hogy mondjunk, hogy jelentős erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy belépjenek az eurozónában. Még azelőtt, hogy az eurócsoport létrejött volna, és bevezettük volna az eurót Olaszországban, Spanyolországban, jelentős erőfeszítéseket és a többi déli országban is kellett tenni annak érdekében, hogy be tudjanak lépni. Tehát nagyon ellenzem ezt az észak-déli megosztást. Még egyszer mondom, nem hiszem, hogy az északi országok azok um, nagyszerű eredményeket érnek el, vagy um, pedig um, jobban teljesítenek a hosszú távon, mint a déliek. Köszönöm szépen. Visszaviszem ezt az üzenetet Finnországba, hiszen um, úgy gondoljuk néha Finnországban, hogy um, mi volnánk a takarékosság élharcosai. Igen, hát ezért mondtam, amit mondtam. Ami pedig az első válaszát a néppártnak adott válasz, válaszát illeti, mi szerint, hogy a nehezén túl vagyunk, de még komoly feladatok állnak előttünk. Mi a legfontosabb feladat? Úgy gondolom, hogy nagyon fontos a társadalombiztonsági rendszerek finanszírozásának megoldása. Persze a nemzeti kormányok és parlamentekkel, hogy megadják erre a kérdésre a választ, de egy nagy, az eurozóna, sőt az Európai Unió előtt álló kihívással előtt állunk. A társadalom biztosítási és nyugdíjrendszerek finanszírozása óriási kihívást jelent az elkövetkező évtizedekben, és a mi generációnk kötelessége az, hogy biztosítsa, hogy mind a nyugdíj, mind a társadalombiztosítási rendszerek finanszírozhatóak maradjanak, fenntarthatóak legyenek. És most is durva szót mondok, túléljenek. Mert jelenleg nem mindig képesek arra, hogy ezt előttünk álló problémákat megoldjuk velük. Másodszorban úgy gondolom, hogy egy új iparpolitikát kell kitalálnunk az Európai Unióban, hiszen nincs iparpolitikánk. Ez főleg, de nem kizárólag az acélágazattal magyarázható. Kétszáz millió tonna acélra van szükségünk. És hogyha figyelembe vesszük, hogy milyen ö, csökkentéseket irányoznak elő a vállalkozások, 140-re csökken a termelési kapacitás, és végezetül oda jutunk, hogy acélt kell majd importálnunk. Hát ez politikailag és gazdaságilag is e, csacsiság volna. Szükségek, szükség van a munkaerőpiaci reformokra is, de eh, nagyon finoman tudnám ezt csak felvázolni, hogy ne értsenek félre. Köszönöm szépen. Péter Mártin kap szót. Igyekszem ezt a kérdés felelek részt négy percre korlátozni. Hans Péter Mártin kap szót. Köszönöm szépen, nem olyan gyakran szólalok fel, tehát szívesen használom ki az öt percet. 1997 óta ismerjük egymást akkor 97-ben <clears throat> Viktor Klimával, az osztrák kancellárral beszélgettünk hármasban, és a globalizációs eh, lehetőségekről beszéltünk. A globalizáció csapdájáról, hiszen a globalizáció nagy esélyeket kínál, de ugyanakkor a nagy demokrácia deficitet is jelenthet. Az egyik eh, válasz, ezt akkor mondta te, a gazdasági irányítás egységesítési. 15 évvel ezelőtt volt, ha sajnos rossz munkát végeztél, rossz pozícióba voltál. Miért? <clears throat> Hát ez a nagy különbség közöttünk, mert te egy szakértői, karizmatikus ember vagy, és ebből kevesen vannak. És te, bármi is lesz veled, és bármit is mondanak rólad, egy nagy európai vagy. De hát rossz munkát végeztél, hiszen nem csak amellett reke, azt, azt reklámoztad, amit gondoltál, túl kevés volt a luxemburgi elnökség, a legtöbb európai, hogyha esélye lett volna, szívesen választott volna meg téged bizottsági elnöknek 99-ben, 2004-ben, 2009-ben. Egész egyszer el kellene képzelni, hogy hogyan néz neki Európa, hogyha Jean-Claude Juncker vezetni, és nem azok, akik idáig vezették. nem csak az saját vízióidat is hitelesítetted volna, hanem egy olyan lendületet adtál volna az európai politikának, amit az amerikai, amiért az amerikaiak irány, irigyeljük az amerikaiakat, hiszen ők mindig képesek arra, hogy karizmatikus embereket állítsanak az ére. Sajnos ez nem sikerült, és ennek komoly kihatásai volnak, épp azért, mert kevés olyan karizmatikus politikus van, mint te, és így jött létre az, hogy a közösségi módszer visszaesett a kormányközi módszer kárára illetve a kormányközi módszert hozzák elénybe. Még egyszer elmondom, amellett vagyok, hogy úgy gondolom, hogy Jean-Claude Juncker irányítása alatt a nizzai szerződés nem jött volna létre. Ez egy bűnbeesés volt mindent háttérbe szorítottak, nem mélyítették el az uniót, és azt mondták, hogy bővítsünk, csak bővítsünk, majd sikerül minden. Különböző demokrácia politikai vagy jogpolitikai elveket, ha, ha ezekre hánytak fityet, és azt kellett volna sokkal inkább tenni, elmélyíteni az Európai Uniót, és azt mondani, vagy beléptek és elfogadjátok ezt, vagy nem. Köszönjük neked azt is, hogy a privilégiumokról szóló vitának véget vetettél. A te elnökség alatt az európai képviselők jogállásáról szóló szabályokat is elfogadták, és azóta persze nálunk is a munka másként működik, talán ebben az én szerepem is megemlíthető. Ugyanakkor a bankok, hogy csodálatos mégis hát mégiscsak korrigáljam egy picit, tehát a bankok túl nagy segítséget kaptak a krízisben, és a szociális dimenzióról, mintha megfeledkeztünk volna. Itt is meg vagyok győződve arról Jean-Claude Juncker, hogyha az Európai Bizottsági elnök lettél volna, akkor sokkal korábban és sokkal intenzívebben lehetett volna kérdéseket megoldani. És a másik dimenzió, amely hiányzik, a polgárok hiteles részvétele, hát erről is meg vagyok győződve. Ugye egy kicsit furcsa, amikor az ember a baloldalról ilyeneket mond, de hát ez az én 14 éves eh, tisztelt házbeli tevékenységemmel függ össze. Tehát azt gondolom, hogy egy civil társadalmat jobban be kell vonni az Európai Unió politikáiba, és az európai projektet eh, úgy kell kialakítani, hogy a polgárok, a közpolgárok a saját projektjük ként lássák. Mindig, amikor usa vagyok, mindig azt kérdezik tőlem Berkeleyben, meg a Harvardon, Miért nem Juncker vezeti az Európai Uniót, vagy miért nem egy ilyen személyiség? Azt kívánom neked, Jean-Claude, hogy ne csak biológiai életed legyen hosszú, hanem a szakmai életed is, és azt kívánom neked, hogy talán 2014-ben mégiscsak legyen esélyed arra, hogy az EU bizottság elnöke legyél. Még objektíven voltam, mint Sven Giegold, ezért csak egy kérdésem van, do you agree? Egyetértesz-e? Yes! Igen, hangzik a válasz. Az idő lejárt. Még csak annyit akarok hozzátenni, hogy az objektív, a kérdezők objektív része egyre objektívebb, egyre pontosabban írják le a személyiségemet, és mit mondjak? Dicsérjenek, dicsérjetek. Nincs ezzel semmi baj. Ugyanakkor sok minden, ami elhangzik, túlzó. A németek persze alulzónak, nem túloznak, hanem aluloznak, tehát hogy még a túlzás szintjét se érik el. Van, aki túloz, de összességében azt gondolom, hogy nem kell bizottsági elnöknek vagy tanácselnöknek lenni ahhoz, hogy Európa ügyét eh, ugyanolyan módon előbbre vigyük, mint máshol. A nemzeti kormányfők otthon még a kisországok kormányfői is fontos munkát végeznek, és nem csak Brüsszelben kell az országuk érdekeit képviselni. A politika nem csak Barózó és Van Rompuy, hanem az európai politikát a fővárosokban is végzik. A képviselők, a pártok, a politikusok. És bizony ez rám is vonatkozik. Európát nem fogom én egyedül előre vinni, de attól persze, hogy csak így gondolkoznak az emberek, attól Európa nem is mehet előre. I am trying to... Próbálok a tolmácsoktól időt kérni, de előre közlöm, hogy az utolsó három jelentkezőnek nem tudok majd szót adni. Most néppártól Ferber kolléga. Próbáljon röviden. Az objektív részt lerövidítem, köszönöm a munkádat nem jó, hogyha mindig Németország és Franciaország szabják meg a politikát, akár szeretik egymást, akár nem. 2003-2004-ben ők puhították föl pont a növekedési és stabilitási paktumot, és akkor sajnos, sajnos ugyanazon a hangon énekeltek, ugyanabból a kottából. Kérdésem, minden úgy néz ki most, hogy talán a legrosszabban túl vagyunk, te is ezt mondtad, de Ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy mindent sikerült-e kijavítani úgy a jogi feltételek között, hogy a következő kihívásoknak szembe tudunk menni, vagy pedig sok olyan dolog van, amiben ugyan megegyeztünk, csak nem hajtottuk még őket végre. És ebből nem fakad-e az a veszély, hogy a következő kihívás akár demográfiai kihívásról beszélünk, akár másokról, hogy megint esetleg majd megbukunk. Tehát az utóbbi két év lendületét kihasználtuk-e eléggé a végrehajtás szintjén is? Amit 2003-2004-ben beszéltünk, az nem e, valósult meg, csak a CSU mondta, hogy a stabilitási paktumot fellazítottuk, magát a paktumot nem lazítottuk föl. Németországnak is bőven kellett szankciókat elfogadnia. Tehát nem, nem, nem igaz, nem lazítottuk föl a növekedés és stabilitási paktumot. Egy ország van, amely folyamatosan egyetlen egy ország nem vétett a paktummal szemben, ez, ez egyedül az én hazám. Bőven sorolhatnék még Németországon, a Franciaországon kívül például Hollandiát és más országokat is, akik folyamatosan újra meg újra megszekték a szabályokat. De magát a paktumot nem vizeztük föl. Én úgy fogalmaztam, és most is úgy fogalmazok, hogy a legrosszabban túl vagyunk, de korán sem vagyunk túl a problémák nagy részén. Még bőven van megoldandó feladat, és bőven van jobbítandó és szabályozandó rész. A pénzügyi piacok szabályozása csak elkezdődött, de még nagyon sok erőfeszítésre lesz szükség, és én támogatni fogom a parlament erőfeszítéseit ilyen irányban. A polgárok érdekében, hogy, hogy még sok a hiányosság. Valamivel nyugodtabb vagyok, mint tavaly ilyenkor, de nem vagyok nyugodt egy megjegyzés. A német adófizetőknek 2004-ben lehet, hogy jobb lett volna, hogyha akkor kemény ö, bírságot szabnak ki Németországra, és nem mentik meg, vagy nem söplik a szőnyeg alá. Hát, ezzel egyetértek, és értem. Right, hindsight is a wonderful thing. Uh, Astrid. Szép dolog a visszatekintés, mondja az elnök. Astrid, parancsolj! Először is egy rövid megjegyzéssel élnék, ami az esélyegyenlőségi politikát illeti. Azt szeretném kérdezni öntől, hogy nem lepi -e meg őt az, hogy nyolc év után nyolc éves férfi elnöklés után az ECON nem kérte azt, hogy nő legyen majd az eurócsoport elnöke. Második kérdésem tudjuk, hogy a megszorító politika nem jó ö, sajtót ö, tudhat maga mögött, hiszen a polgárok megszenvedik azt, vajon a deficit csökkentési igen komoly szociális következményekkel ö, ö, járó politika valóban gyümölcsöző volt-e, vagy ö, nem járt ö, meg, ö, valós eredménnyel és bukásnak minősülhet-e? Utolsó kérdésem. Ön számára a gazdaság és monetáris politika szociális dimenziója, dimenziója mivel jár? A munkavállalók ö, ö, szociális minimálbérének bevezésével? A, a nagy ö, hercegségben 5%-kal emeltük ezt ö, januárban is. Ö, 1814,19 euró a nem képzettek számára, és 2240 euró a képesített munkavállalók számára. Amennyiben, ha lenne egy ilyen szociális minimálbér, akkor megjegyzésekkel is élhetne az elnök a luxemburgi kormány irányába, mely szerint hogyan alakuljanak majd ezen minimál bérek. Válasz. Elvben a páneurópai szociális minimálbérben megállapodtunk, ha megállapodtunk volna, akkor én örvendetesen támogattam volna a luxemburgi öm, öm, vezetőség számára is, és a politikai vezetők felé, mert akkor a válság begyűrűzését lehetett volna ezzel gátolni. Ugyanakkor nem csak Astrid Luling felé válaszolok, azt azért nem kell hinnünk, hogy igazságos lenne és jó lenne, hogyha a megszorító politika a legnagyobb erőfeszítéseket a leggyengébbektől kérné. Én azt szeretném, hogyha Európában a terhét, a, vál, a, a, a válság terhét a legerősebbek vinnék vállukon. Ez lenne a társadalmi szolidaritás alapja. Nem szabad azt hinni, hogy mivel a ö, ö, leginkább hátrányos helyzetűek többségben vannak, ezért az ő vállukra kell ö, ö, az ővállókat kell megterhelnünk. Nem, én nem itt buta, baloldali elveket próbálok megfogalmazni, de én azt nem tudom elfogadni, hogy a milliómosok, milliárdosok ne vállalják a megfelelő terheket. Az európai szociális modellt a szolidaritás alapjára építettük. Arra a szolidaritásra, mely abból indul ki, hogy hogy azok, akik hátrányos helyzetben élnek, azok is vállaljanak erőfeszítéseket, de azok, akik valóban gazdagok, azok akár az öröklésen keresztül, hagyatékoláson keresztül, és valóban az, e- az általános erőfeszítésekhez hozzájáruljanak. Ami a további gondolatokat illeti, 85 e, óta a Dölor plan terv e, bevezetésen keresztül mindig is a szociális minimálbér híve voltam, és amellett érveltem. A tőke áramlásá előtt tornyosuló akadályokat mind leépítettük. Hihetetlen, hogy a szociális téren ennyire negligáltuk a kiigazítását a szinteknek. Ennek mi a következménye? Az, hogy ma minden egyes kiigazítási erőfeszítés csak és kizárólag a szociális területen történik meg, mert a tőke áramlása az megtörtént már, de ez rossz felépítés, az alap, rossz alapra épülő kiigazítás, és ezt én már nagyon régóta hangoztatom, mint véleményem, majd hogy nem húsz éve. De ez is azt mutatja, hogy bizony hát, kitartónak kell lenni európai politikusként. Yes. A, azt javaslom, hogy foglaljuk össze a kérdéseket, és ezekre együtt válaszolhasson Juncker elnök úr, mert ha azt nem így csináljuk, akkor sem nem lesz, nekünk nem lesz időnk kérdéseket föltenni, sem ennek összefoglalni a vitát. Jó, akkor két-három kérdést most egybefogunk. Nem tudom, működik-e a dolog. Üde Brunman, Diogofem és Liam Van Gogh kérdéseit hallgatjuk meg, aztán Anis Sofit, majd meglátjuk, hogy működik. Udo, parancsolj! Elnök úr, visszatérnék bevezető szavaihoz, amelyben azt mondta, hogy elégedett amiatt, hogy 2012-ben más prognózisokkal ellentétben végül is nem dőlt össze az eurozóna. Ez a jó, visszatekintve. De tudna nekünk valami jót mondani a jövőre vonatkozóan? Nagyon figyeltem ezt a vitát ma. Hova, hogyan tudunk új helyzetet teremteni, olyat, amelyben nem kell majd újra azt mondanunk a nagy programokról, azt mondani, hogy, hogy ha a bürokrácia ellen fellépünk, az adóságot csökkentjük, a munkahelyeket teremtjük, akkor, akkor ebből hogy nem lesz megint egy önironikus és eredménytelen rendszer. Hogyan lehet olyan munkamódszer kitalálni, ha rossz a rendszer, hogy a megfogalmazott programokat fog, felelősen végre is lehessen hajtani. Ha ön javasolhatna egy eljárást, amelyben az intézmények megegyeznek, és minden kiegyenítési program és segélyprogram egységes kereten belül működhetne, akkor hogy néz neki ez a keret, és hogyan néz neki a végrehajtás, úgy, hogy közben a parlamenti többséget sem hagyjuk ki. Mert azért kéne egy olyan helyzet, hogy transnacionális szinten születhessenek döntések, és ha születnek ilyen döntések, akkor ezeknek megfelelő testület áll a hátterében, anélkül, hogy a nemzeti parlamentek utólag ö, megszavazzák, vagy nem szavazzák meg ezeket a programokat. Ez még nem demokratikus parlamentáris kontroll, ami jelenleg van. Jó, akkor most ö, ö, még megy az óra, de 16 hát perc, 6 perc maradt még. Fejó kolléga kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is Gratulálok én is Juncker úrnak tevékenységért az eurozónán, az eurócsoport elnökeként betöltött tevékenységért. Olyan egység van itt e tekintetben, hogy mindenki pozitívnak értékeli az ön tevékenységét, hogy ehhez én is örömmel csatlakozom. Ön is említette, elnök úr, hogy van egy olyan álláspont, amely szerint a tagállamok a kulturális programokban, ha, ha vagy általában a programokban, ha minden elvárást teljesítenek, akkor ezért valamilyen pozitív kárpótlást kaphatnának egyfajta megfogható dicséretet. Miben nyilvánulna ez meg? A korrektúra programokról van szó, nem a kulturális programokról. Tehát, ha egy tagállam teljesíti azt, amit elvártak tőle, akkor milyen ösztönző rendszert fogalmazna meg számára, hogy ez a pozitív ösztönzés is megfogalmazódjon. Jó, tovább megyünk a kérdésekkel. Elnök úr, ön ö, elmondta, hogy hogyan lehetne előkészíteni a következő gazdasági és monetáris unió fázisát megvalósult ugye a bankunió, vagy megvalósulóban van, de azt is mondta, hogy vannak olyan karok is Európában, amelyek nem eléggé izmasak. Például a szociális paktum hiányzik, és van egy kis kar, amiről még ön sem beszélt, az eurozóna költségvetése. Mert itt a parlamentben nagyon kevés információnk van, sajtóból tájékozódunk arról, és ezért világosan föl szeretném ennek tenni a kérdést, hogy az Eurogroup, group, az Eurocsoport közös költségvetése hogy áll? Ma ugye azt látjuk, hogy minden ország elkötelezte magát egy költségvetési fegyelem mellett, de még az aszimmetrikus sokok kezelésére nem vagyunk felkészülve. Vannak strukturális alapok, de még, még itt van egy olyan kar, amely még nem elég ízvas, és nem lesz képes kezelni a helyzetet. Uram, most kicsit megzavart, mert olyasmit tulajdonít nekem, egy kicsit uh, bigfa nyelven, uh, ami uh, De? Bükfenyőben válaszolható meg. Nem azért sért engem, hogy a nyelvvel ö, vádolt meg, nem. Az euróvezetben vannak olyan sokkok, amelyeket megélt már az övezet, vagy meg fog élni majd belátható módon költségvetési szempontból is, amely érheti mondjuk egy tagállamot. Az, hogy a válságmechanizmussal nem éltünk a múltban, az egy dolog, de a sok abszorpcióját, felfogását is valamilyen rendszerrel ki kell védeni, meg kell valósítani. De ezt a javaslatot az Európa Tanács nem fogadta el, mert azon gondolkodott el, hogy miből is állhatna egy ilyen eszköz. Ugyanakkor ami a terminológiát illeti, a szolidaritási eszköz, mint olyan megszületett. Ez egy saját költségvetési oszlop, amelyet ugyan az euróvezetben nehezen lehet elfogadtatni és végrehajtani, de ezzel kapcsolatban, mint ahogy ön mondta, és ön is él vele, valóban bigfanyelvem szólok, de ezzel kapcsolatban csak egyet tudok érteni. Én nem mondanám azt, amit Fajó barátom mondott, mely szerint, hogy miből is kell, hogy álljon ez a fajta ajándék, vagy kompenzáció, vagy elismerése az erőfeszítéseknek, azon tagállamok erőfeszítéseinek, akik úgymond a házi feladatukat megfelelő módon elvégezték, és mint Görögország és Portugália komoly szigorral hajtják végre a kiigazítási csomagot. Én egyszerűen csak azt pártolom, és amellett állok, hogy ne keltsük azt a benyomást, hogy Európa csak büntet. Nem. Ha az európai iránymutatásokat egy tagállam ö, végrehajtja, akkor igenis ö, nem csak büntetni kell, hanem tudni kell simogatni is. Udo Bullmannak válaszolva. Az Úgy tűnik, minthogyha csak megtakarítási politikát irányoznánk elő a krízis országok számára. És valóban így van ez, de azt is látni kell, hogy Görögország esetében például az adó igazságos beszedése és a megfelelő adóbeszedés mellett is ékre szálljunk. És ez is megtörténik. <clears throat> Ez pedig segít abban, hogy határozottabb alapokra állítsuk a görög költségvetést. Biztosítani kell ugyanis az adóbeszedést, mert most nem működik. Tehát nem csak a szociális rendszereket korlátozzuk, Ilyen módon Udo Bulmannak válaszolhatom, hogy nagyon is amellett vagyok, hogy ne csak a takarékosság eh, imáját papoljuk, hanem igenis a felelősségteljes politizálás mellett is sikre szálljunk. A elnök asszony idegesít mellettem ilyen módon a kérdés második részére nem, nem tudok felállni. De majd utána esetleg elnézést kérek, öt percünk van még, hárman kérnek szót, és még el is kell búcsúznunk, egy percben mindenki szót kap. Eni és Szófi, köszönöm szépen. Nekünk is hiányozni fog Jean-Claude, és egy francia nőt kívánok én az ön helyére, önnek kvázi. Nos, a krízis egyik problémája éppen a kis bankokkal függ össze. És kérdésem az, hogy készen állnak-e arra, hogy a kisbankok nehéz helyzetét eh, leszabályozzák, amely kisbankok mondjuk nem rendelkeznek olyan kockázat eh, biztosítékkal, amelyel egymást eh, is biztosítanánk. Második kérdésem pedig az, hogy egy igen, egy határozott igent mondjon az EMU közösségi módszerbe való beemeléséhez szerződés módosításra lesz szükség, lesz-e új szerződés legkésőbb a luxemburgi soros elnökség alatt? Köszönöm, Sharon. Köszönöm elnök úr személyesen, és a görög polgárok nevében, és nem csak azzal kapcsolatban szeretnék köszönetet mondani, ami a válságkezelést illeti az ön részéről, hanem azért is köszönöm, eh, amit tett, hogy mindig a sztereotíp, eh, vádaskodó, bántó eh, görög ellenesség ellen fellépett, amely minket nagyon fájóan érintett. Köszönöm. Tudom, hogy nem volt egyszerű ez a helyzet. Ön az eurócsoport elnöke, most már két 2005 óta, tehát a tapasztalata, az ismerete igen mélyreható, nem csak azzal kapcsolatban, hogy hogyan kezeljük a válságot, hanem az okai ö, tekintetében. És hogyha ö, önt megkérnénk, hogy röviden meghatározza azt, hogy mit kellene tenni másként annak érdekében, hogy ö, a válság negatív hat, hatásait ö, enyhítsük, azt ott az irányítás kezelés terén ön miben határozná meg ezen lépések lényegét? Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is el szeretném mondani köszönetemet e, és elismerésemet Juncker elnök úrnak. Két rövid kérdésem van. Másokat kell szeretni ahhoz, hogy e, az ember eh, sikeres legyen, eh, mondta az új utódjáról. De mi történik, hogyha olyan országból jön valaki, az ön utódja, aki nem szereti a többi országot, aki nem akarja bankuniót végrehajtani, ezt eh, az utódja számára hátránynak tekintiem. Másodszorban azt mondta, hogy nem akar új falakat látni az eurozóna és az eurozónán kívüli államok között de nagyon könnyen elfelejtjük, hogy a két kivétellel továbbra nyol, további nyolc ország úgy döntött, hogy belép az eurozónába, de hát elfogadjuk, hogy ez nem történik meg soha, vagy pedig van-e valami terv, hogyan gyorsítsuk fel a közeledésüket. Két perc, két percet adok Jean-Claude Junckernek. Köszönöm szépen ezt a nagy vonalúságot. Danutának szeretném azt üzenni, hogy én is osztom az aggájait, amelyre utalt, mindent elkövetünk, dolgozunk rajta, és valóban a kérdések a too big to fail kérdés körül kristályosodnak ki, de a too small not to be helped gondolatot is fel kell vetnünk, úgyhogy bizony ezen elgondolkodva tudnánk előrelépni ezzel kapcsolatban. Görög ö, kollégánknak azt mondanám, hogy nem rejtem véke alá azt, hogy Görögországgal és a görög nemzettel, hellén nemzettel kapcsolatban igen baráti érzelmeket táplálok, és az északi filozófusok nem mindig osztották ezen érzelmeimet. Számomra egy európai számára e, sem Európa, sem az euróövezet nem lehet teljes a görögök nélkül túl arrogánsá váltunk, és mivel nem szeretjük azokat, akik nem ránk hasonlítanak, ezért ignoráljuk mindazt, amit Görögország Európának az asztalára tett le, és mindig és fogalkörömmel fogok harcolni ezen országért, nem az utolsó még mert az nem lenne elég hosszú idő, de én minden olyan görög barátom mellett kiállok, aki erre érdemes, mert mert egy nagy nemzetről van szó. Úgyhogy utolsó lehelete még fogok e, emellett kiállni. Arra kért föl engem e, képviselőasszony, hogy e, az utódomnak hagyjak egyfajta üzenetet, anélkül, hogy tudnám, hogy ki ő. Én nem fogok soha az előbb elmondottakon változtatni. Nyolc évet elnököltem az eurócsoportot, és 30 éve tevékenykedek vezető pozícióban, de gyakran váltottam, gyakran változtattam a gondolkodásmódomat, ugyanis figyeltem azokra, akik körülvettek engem. És valóban egyfajta élet tanúságot vontam le, és a politikában is érvényesem Nem lehet mindig csak az orrunk hegyéig kitekintenünk, és csak saját magunkat narcisztikusan vizsgálni, meg a saját véleményünket közvetíteni, meg a saját országunk, államunk érdekeit képviseli, akkor sikertelenek leszünk. Európában igenis az országainkat kell védenünk, nem csak a sajátunkat, hanem az európai unió országait. A Pascal filozófus azt mondta, hogy én azokat a dolgokat szeretem, amelyek egy irányba hatnak. Igenis, Európa és a nemzetek egy irányba hatnak, és észak sem nyer azzal, hogyha a délieket ignorálja. Köszönöm. Well, thank you very much. Köszönöm szépen. Nagyon sajnáljuk, hogy leköszön eh, az önnel való beszélgetés eszmecsere mindig szórakoztató volt, és eh, az őszinteségnek egy eh, egész különleges bugyrába vezetett el bennünket. A szakbizottság nevében egy kis búcsú ajándékot szeretnénk átnyújtani, hogyha valaki látni szeretné, akkor ez itt látható. Ez egy a plenáris üléstermet, a hemiciklust ábrázoló bronzmedál. Nagyon nagy örömmel nyújtom ezt át, és sajnálom, hogy leköszönt. J'avais compris. Ha jól értettem, akkor nem kell euró csoportelnöknek lenni ahhoz, hogy az önök tisztelt mm, bizottságába meghívást kapjunk. Remélem havonta meghívnak majd önökhöz. Köszönöm szépen.